Uh, good morning, colleagues. Um, I allowed a bit more time to, uh, to gather some uh, Kedves kollégák, jó reggelt kívánok! Mindenkinek akartam adni egy kis időt, hogy ideérjen, kifújja magát. Mindenkit sok szeretettel köszöntek, főleg Kanyeti képviselőt, aki az első pont jelentéstevője, és itt volt pontosan. Ah, lenne néhány közleményem majd később. A koordinátorok üléséről fogok tájékoztatni, de ezek majd később kerülnek sorra ezek a közlemények. Úgyhogy azt gondolom, hogy jobb lenne most haladni. Kanyerti képviselő jelentések. Kányérte képviselő következik a gázellátás biztonságáról és aztán majd megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek a bevezető után. Gebhardt asszony is itt van neki, és jó reggelt kívánok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Elnézést, akit nem köszöntöttem név szerint. Szívécs urat is köszöntöm. Csinál Nodvinoa, és itt van velünk, aki GD Enterprise-ból, a vállalkozási főigazgatóságtól érkezett az Európai Bizottságtól, illetve Koszitjevics, remélem jól említettem a nevét, nem, illetve ő nincs is itt, úgyhogy akkor nem is próbálom kiejteni a nevét, akkor valaki más fog az ő nevében hozzászólni, és a tanács részéről is itt vannak kollégák. Akkor Kanyeti asszonynak adom meg a szót, és kérem, hogy vezessen be bennünket ebbe a témába. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja a képviselő. Fontosnak tartom az, hogy négy kérdésre koncentráljunk a jelentéssel kapcsolatban. Az első a földgáz vállalkozásoknak a szerepe. A feladatunk az, hogy három szinten nézzünk szembe a gázellátás biztonságával. Az egyik a piac, a másik a tagállamok, a harmadik pedig a közösségi szint. Kollégáimmal közösen, az árnyék jelentéstevőkkel közösen szeretnénk elmondani, hogy úgy látjuk, hogy ez a három elv, ezt a három elvnek az megvalósítása nem igazán történt meg, a három szintes elv nem igazán valósult meg. Másodszor a védett fogyasztók mm, kérdésével foglalkoztam, és meg kell néznünk, azt, hogy kik tartoznak ebbe a körbe, kiknek adhatunk realisztikus módon védelmet, mely fogyasztóknak. Egyébként az is nagyon fontos, hogy az ezen fogyasztói körbe tartozók ugyanazok legyenek minden tagállamban, mert különben, hogyha a különböző országokban különböző sztenderdeket határozunk meg, akkor ez akadályozhatja a regionális együttműködést, a költségek elosztását és a szolidaritás megvalósulását. Emellett <coughs> Szeretném még hangsúlyozni azt, hogy a piaci mechanizmusok prioritásos szerepet játszanak még a válságban is a nem piaci alapú intézkedések, mint például a stratégiai gáz, a stratégiai gáztárolás, a kötelező fogyasztási csökke, fogyasztás csökkentés és egyéb intézkedéseket végig kell gondolni, és csak akkor szabad használni, hogyha a piaci alapú intézkedéseket már mind kihasználtuk, és nem maradt más lehetőségünk. Végül és nem utolsó sorban az a transzparencia és az információcsere is nagyon fontos. A kollégáink, kollégáimmal együtt nagyon is támogatjuk a jobb információcserét, a monitori, monitorozási lehetőségeket. Mely úton tudunk előre haladni? Mi készülünk a vélemény elfogadására decemberben a szakbizottsági ülésen, addig azt javaslom, hogy számos kérdést tisztázzunk. Arra kérem az árnyék jelentéstevőket, hogy csatlakozzanak hozzám, és gondolkodjunk együtt. Először is, ami a fogyasztói jogokat illeti. Úgy látjuk, hogy a jelenlegi javaslat ötös pontját tovább kell még finomítani. Ezután fontos még a védett fogyasztók köre. Nagyon széles körű és nagyon különböző interpretációk lehetség, lehetős, lehetségesek, itt a definíción kell még dolgozni. Másod, harmadszor az információ cserét tekintve elmondhatom, hogy a tagállamok még mindig nem igazán kívánják tájékoztatni az Európai Bizottságot a nemzetközi uh, egyezményeikről, ugyanis nem igazán bíznak az Európai Bizottság szolgálataiban. Az információ agregálás, hogyha megoldódhatna tag, tagállami szinten, és agregált formában tagállami szintről közvetlenül a köz, közösségi szintre adnák át az információkat, akkor ez lehet, hogy megoldás lenne. Végül pedig a harmadik belső energiacsomagot kell még megvizsgálnunk. Általánosságban elmondhatom, hogy én támogatom az Európai Bizottság javaslatát. Örülök, örülök annak, hogy az Európai Tanács múlt héten arra hívta fel az összes felet, hogy a megfelelő mechanizmusok kidolgozását kezdjék meg, és minél hamarabb eh, fogadjanak el jogszabályt, ezt támogatja a tanács is. Találkoztam az Európai Bizottsággal és az árnyékjelentéstevőkkel, eh, velük is egyeztettem a jelentés elkészítésekor. Korábbi diplomataként úgy gondolom, hogy a külügyi bizottságnak is szerepet kell adni a jogszabály elkészítésében. Nagyon szűkös a határidő, úgyhogy a módosítások módosítások tárgyát korlátoztam, és csak az IMCO-ra, IMCO-val kapcsolatban releváns kérdésekre nyújtottam be módosító javaslatokat. November 11-én délig lehet benyújtani a módosító javaslatokat. Azt kérem az árnyék jelentéstevőktől, hogy 9 órakor, november 11-én 9 órakor találkozzunk, és nézzük meg a módosító javaslatokat, és próbáljuk meg zöggenőmentessé tenni az együttműködést. Hogyha nem tudnak jelen lenni az egyik jelentőstevők, kérem küldjenek maguk helyett valakit. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki hozzájárult a jelentéstervezet elkészítéséhez, és köszönöm a munkatársak segítségét. Elnök, köszönöm szépen Kárnyéte asszonynak, és köszönöm szépen, és gratulálok, hogy elkészítette az első jelentés tervezetét. Remélem, hogy még sok jelentést fog készíteni a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a kérdés a Bizottság eh, szempontjából Úgyhogy úgy gondolom, hogy mivel ilyen fontos jelentésről van szó, nagyon helyesnek tartom azt, hogy azokra a kérdésekre koncentrált, amelyeket kiemelt, főleg a hátrányos helyzetű fogyasztókat én is nagyon fontosnak tartom. Az árnyék jelentéstevők szólnak először hozzá, és kérdezem, hogy ő utánuk szeretne még valaki hozzászólni. Schmidt úr, Gebhardt asszony. Jó. Szivics úr. Dziękuję nagyon szépen köszönöm. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit elmondott a jelentés készítője, és nagyjából ebben a szellemben. Valóban számos konzultációt, megbeszélést folytattunk és különböző vélemények jelentek meg az egyes érdekeltek részéről, környezetvédelmi szervezetek, fogyasztói szövetségek, de hát a nagykereskedők, a gázforgalmazók, gázszolgáltatók. Nagyon intenzív munka folyt, és szeretnék köszönetet mondani a jó kapcsolatokért a bizottsággal. Már néhány dolgot tudunk, illetve sokkal többet a jelentésről, és tudjuk, hogy mi az, ami összeköt bennünket. Erről sokat tudunk. Persze vannak olyan területek, ahol azért világos különbségek is vannak. Mindenek előtt arra hivatkoznék, amit a jelentés készítője is elmondott. Kezdetben elmondanám, hogy amikor az első viták folytak a kérdésről, akkor azt állapítottuk meg, hogy a jelentés jelentőségét két dolog húzza alá. Az energiaellátás meghatározó jelentőségű a fogyasztók számára egyrészt, másrészt a hiányos jogszabályok a gáz ellátás területén problémát jelentenek, és ez akár oda vezethet, hogy a gázt fegyverként használják. Azóta számos minden elhangzott, sok vélemény, és hát most jelent meg az influenza járvány is, amiről hallunk. Ez azt jelenti, hogy ezek az elemek meg kell, hogy jelenjenek a mi vitánkban is, és ez csak növeli ennek az egész kérdésnek a fontosságát. Nem szeretném megismételni azt, amit a raportőr asszony már elmondott. Két módosítót szeretnék mindösszesen megemlíteni, és ha lehet, szeretném, hogy tovább dolgozzunk mindezen. A hármas módosítót említeném. Jobb világosabban ki kellene emelni ez szerint azt, hogy mit jelent a védett fogyasztó fogalma. Azt hiszem, hogy itt egy új pontot kellene felvenni. Én hajlandó vagyok ezen tovább dolgozni. A definíciót persze még meg kell határozni, illetve az érdekelteknek ehhez hozzá kell szólniuk. Az ötös módosítót említeném még meg. A raportőr asszony azt mondja, hogy milyen fontos a tájékoztatás, és milyen fontos az árképzés. Ez a megfelelő irány, de ezt azt gondolom, hogy még bátrabban kellene kezelni, és még messzebbre kellene mennünk. Néhány konkrét megjegyzésem is lenne, amelyek megjelenhetnek a módosító indítványokban, hogyha nem sikerül kompromisszumos megoldásra jutnunk. következőkre gondolok. A tízes cikkel kapcsolatban. Első bekezdés. Ebben a szükséghelyzetről esik szó. A bizottság javaslatában az szerepel ezzel kapcsolatban, hogy a szükséghelyzet több mint egy országban kell, hogy fennálljon. Tehát ez érthető, de Azért jó lenne ö, esetleg, hogy legalább egy állam jelentse be a szükséghelyzetet. Fontos és új, hogy ha egy állam fenyegetett helyzetben van, és várja az együttműködést és a segítséget a többi tagállamtól. Azután a hetes bekezdés, öt, hetes cikk ötös bekezdés, itt az árakról esik szó és itt lehet, hogy az álláspontjaink különböznek. Én is hiszek a piaci erőkben és a versenyben, de azért itt a következő megfogalmazást javasolnám. Azután, hogy a bizottság elmondja a javaslatát, akkor moditis kifejezés után azt mondanám angolul, hogy a szolidaritásra tekintettel a szolidaritást is erősíteni kell a piaci kötelezettségek mellett, és meg kell tenni mindazt, amire szükség van ahhoz, hogy a gyengébb fogyasztók védelmet kapjanak. Ez világos. és ugyanebben az irányba mutat az is, amit szintén módosításként javaslok az ötödik cikk D pontjában. Ez a következőképpen hangozhat, az ötödik cikk egyes bekezdés D pont. Tájékoztatás a releváns ellátási kötelezettségekről, ahogyan azt a 2009-es irányelv előírja, végrehajtási intézkedések a fogyasztók védelme érdekében a túlzott áremelkedéssel szemben. Hát ez fontos, és az infrakcióm ezt nagyon fontosnak tartja. A fogyasztó védelem szempontja jelenik itt meg. Nagyon sokan félnek, hogy lesz gáz, nem lesz gáz a lakásukban, és hát számos kisebb módosító is van még, amit javasolnék. a bevezető cikkekben megjelenik a varázsszó, hogy néhány tagállam ezt csak nehezen veszi tudomásul, ez a szolidaritás. Ez fontos a szolidaritás az energiaellátásban konkrét esetekben, amikor konkrét problémák jelentkeznek, akkor meghatározó az, hogy ezek az emberek segítséget kapjanak, és ezt kell, hogy biztosítsa ez a rendelet, és természetesen meghajlok azelőtt, amit a jelentés készítője elmondott. November 11 a módosítók benyújtásának határideje, mindösszesen 7 napunk van, nem teljes hétnapunk. Hát ez hosszú, sok idő, és még összeülhetünk, és hangsúlyozhatjuk, hogy ezek a gondolatok, amelyeket itt kifejezésre juttatunk, megfelelnek az én kollégáimnak a szocialista, szociáldemokrata frakcióban. Köszönöm szépen gondoskodjanak róla, hogy kellő időben beérkezzenek a módosító javaslatok. A frakcióból feljegyeztük, amit mondott, de fontos. És akkor most a következő hozzászólás. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentés készítőjének a munkáját, és azt is, hogy nagyon jó volt az együttműködés. Találkoztam a raportőrrel, és ennek során elmondtuk a frakciónk véleményét. Elmondtuk, hogy a tagállamok nak meg kell kapnia lehetőséget, hogy megfelelően tudják hasznosítani saját nyersanyagaikat. Persze a többi tagállamra tekintettel. Az is elhangzott, hogy mit kell tenni rendkívüli helyzetekben, illetve szükséghelyzetben. Ilyenkor a válsághelyzetet kell kinyilvánítani. Ez nem csorbíthatja a belső piacot. Azt kell elérni, hogy az ellátás biztosított legyen, és ez hiányzik még ebben az összefüggésben. Zökenőmentesen kell működnie a belső piacnak, és A rendelet néha hibás megközelítést tartalmaz, például az ellenőrzéssel kapcsolatban. Ez esetleg a válságot is élezheti, és ezt nem lehet ö, támogatni. A jelentés készítője ö, beszél a fogyasztóvédelemről is, azonban az árellenőrzést nem említi. És így torzul az energia terület, erről sem történik említés. Azután szó esik a földgázról is, mint olyan energiahordozó, amely különböző kategóriákban jelenhet meg. Tehát és ez nem minden esetben biztosítja a fogyasztók védelmét. Ezért, elnök úr, módosító javaslatokat fogunk előterjeszteni ebben a szellemben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig jönnek a képviselők, Schmidt kollega, Gephardt asszony, Trecskovszki kollega és Rojtov asszony. Először Schmidt kollega. Köszönöm szépen. Azt hiszem, én nem vagyok árnyék jelentés felelős, de tegnap este ö, már jelentkeztem. Tudom, és csak próbáltam megmagyarázni, hogy miért vagyok itt. Nem, nagy örömmel fogadjuk önt, mondja az elnök. Úgyhogy az árnyék jelentés felelősét ö, képviselem, ő is majd, ha megérkezik, szólhat. Nagyon szépen köszönöm és örülök, hogy örül, hogy elmondom, amit mondani fogok, noha még nem is tudja, hogy mit fogok mondani. Mindig, amikor bizonyos dokumentumokat olvasok a gázról és a gázellátásról, azt hiszem, hogy néhány egyéb szempontot is figyelembe kell venni, például az alternatív energiaforrásokat. És meg kell említeni a vezetékek kérdését, az északi áramlatot, a déli áramlatot, és ami engem igazán érdekel, az az északi áramlat, a balti tengeren átvezető vezeték, ugyanis az én szempontomból ez egy kicsit problematikus, különös tekintettel, mint mondtam, az északi áramlatra, ugyanis a gáz Oroszországból érkezik, és azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk néhány megfogalmazást, amely esetleg az alternatív energiaforrások alkalmazását segítheti elő, ugyanis a gáz erőforrások nem lesznek elegendőek, és mindig is lesz politikai nyomás ezzel kapcsolatban még akkor is, hogyha néhány módosítóban próbáljuk a szolidaritást hangsúlyozni. Hát én nem mondom, hogy ezzel nem értek egyet, de ez nem oldja meg a kérdést, és azt hiszem, hogy egy kicsit a perspektívát ki kell tágítani a bizottságunkmal is, mert véleményem szerint ez egy igazi fogyasztói perspektíva, és ez az, amire nekünk a hangsúlyt kell helyeznünk ez olyan, mint a régi Kátó, aki ugye folyamatosan mondta, hogy egyébként az a véleményem, hogy Kártágot el kell pusztítani, úgyhogy mindig, amikor ezt a szót, hogy az északi áramlat hallom, akkor elmondom, hogy ez rossz a környezetnek, és rossz a, az egész ellátás szempontjából, úgyhogy ez egy uniós kérdés kell, hogy legyen, nem pedig egy német-orosz ügy. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a szenvedélyes hozzászólást, köszönöm szépen, hogy Kátót idézte. Hát ez igazán nagy örömünkre szolgál. <coughs> Bilant úr is itt van, aki az egyik árnyékjelentéstevő úr. Bilan úr, nem? Nem akart hozzászólni? Jó. Gebhardt asszony következik. Na, Menders úr is itt van. Gebhardt asszony, és aztán Menders úr. Kérem, Mendes úr. Fújja ki magát, addig Gepárt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon tetszik nekem az ön brit humora. Mindig is nagyon um, jó szórakozás ebben a szakbizottságban ülni. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, köszönöm szépen az együttműködést. A jelentéstevőnek, eh, Szívécs úrnak is köszönetet szeretnék mondani, és őt is teljes mértékben támogatom. Nagyon fontosnak tartom, hogy ebben a szakbizottságban, amely nem csak a belső piacért, hanem a fogyasztóvédelemért is felel, ne felejtsük el ezt a második feladatkört. A, felad, a fogyasztóvédelem azt is jelenti, hogy végig kell gondolnunk, főleg azt, hogy akkor, amikor a gázellátásról, energiaellátásról van szó, nagyon sok olyan fogyasztó van, akik nagyon nehéz helyzetben vannak, nagyon ki vannak szolgáltatva, és külön rájuk külön oda kell figyelni. Ezért azok a módosító javaslatok, amelyeket Szivécs úr eh, megemlített, de rendkívül fontosak számunkra is, nem kell félni eh, attól, hogy ezeket ne nyújtanánk be határidőre, be fogjuk nyújtani, és Kányéti asszony ezt eh, Kányéti asszony ezt meg fogja kapni. Attól félünk, hogy az ellátás különböző területein, a gáz ellátásban is az alapszolgáltatás, az alapellátási szolgáltatásra nem figyelünk oda eléggé, pedig ez azt jelenti, hogy az állam gondoskodik arról, hogy mindenki elég energiát kap. Éppen ezért támogatom azt, amit Szivilcs úr említett, ezt nagyon fontosnak tartom tehát, hogy ami a definíciót illeti, ami a védett fogyasztókra vonatkozik, itt nem tudunk az önjavaslatával egyetérteni, mert ez általában az majdnem, hogy az összes fogyasztóra kiterjeszthető, hanem oda kell figyelnünk arra, hogy tényleg azokra koncentráljunk, tényleg azokat védjük, akik valóban kiszolgáltatottak legyen szó azért, mert mondjuk fogyatékkal élnek, vagy nincsen megfelelő pénzügyi hátterük, vagy olyan területeken laknak, olyan vidéken élnek, ahol az ellátás biztonsága nem garantált. Tehát ezek azok a problémák, amelyekre koncentrálni kell. Az egyes módosító javaslat is egy kicsit meglepett engem, ugyanúgy, mint Szivjecs úrat is, amiben az szerepel ebben a módosító javaslatban, hogy a problémás esetekben például a külön a védett fogyasztók esetében iskolák és kórházak számára születik egy Európai Bizottsági Javaslat arra vonatkozóan, hogy kik állnak első helyen a védelem tekintetében, ön pedig egyszerűen azt mondja, hogy védett fogyasztók, és nem utal külön arra, hogy iskolák, kórházak, stb. Tehát ezt nem igazán tudom támogatni, hogy ön a módosításában már az iskolákat és kórházakat nem nevezi meg külön. Ez nagyon meg kellene indokolnia, ez ilyen módon nem tudjuk támogatni, ahogy itt szerepel. Köszönöm szépen Gepárt asszonynak, és akkor most Csaszkowski képviselő jön, és aztán Mendez úr árnyékjelentéstevő az Alde részéről, és aztán Rajtova asszony. Szeretne még valaki hozzászólni? Köszönöm szépen. Thank you very much, Simon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy a Lisszaboni szerződést hamarosan ratifikálják, illetve hát már ratifikálták, csak az elkövetkezendő navokban érvénybe lép. És amikor Lengyelországról beszélünk, és egyéb olyan országokról, amelyek kiemelik a szolidaritás fontosságát az energia területén, ez is szerepel az új szerződésben. Ezért teljes mértékben egyetértek Siviec úrra, hogy ez a munka, ebben a munkában meg kell jelenjen ez a fajta vélemény az szöveg elején és illetve a tartalmi részben, ugyanis, hogyha ezt az új megfogalmazást akarjuk használni, amely a Lisszaboni szerződésben szerepel, akkor a Lisszaboni szerződés új rendelkezéseinek megfelelően kellene értelmeznünk ezt a szöveget, tehát, hogy a szolidaritás jelenjen meg hangsúlyozottan ebben a véleményben. Másodszorban pedig szeretném támogatni azokat, akik elmondták, hogy az AFED bizottság véleményére szükség van ugyanis értelemszerűen ez a teljes jogalkotási aktus a külső politikára, külpolitikára is kihat. És amit pedig Schmidt úr mondott a csővezetékekkel kapcsolatban, szerintem ez is szerepelhetne a véleménybe, de azt gondolom, hogy a külső körülményeket nem nekünk kellene megtárgyalnunk belső piaci szakbizottságként. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az AFED bizottságnak lenne a feladata, és nagyon jó ötletnek tartanám, hogyha vállalnák is ezt a dokumentumot. Aztán a hármas pont, annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy Kanyéta asszony nagyszerű munkát végzett, nem igazán értem az egyes módosító indítvány, és itt pedig egyetértek Gebhardt asszonyjal, illetve Siviec úrral, hogy én is szeretném tudni, hogy miért nyújtottak be ilyen módosító indítványt, lehet, hogy ennek megvannak az okai, csak nem tudok róla. És négyes pont végül, és részletesebben is kifejteném ezt, ez a megjegyzésem az információ cserére vonatkozik, egészen pontosan arra vonatkozóan, hogy a tagállamok kötelesek a bizottságnak benyújtani minden olyan megállapodást, amelyet harmadik országokkal kötöttek, és azoknak kihatása van a gázinfrastruktúrára, főként pedig a tagállamok kötelesek a bizottságot tájékoztatni arról, hogy hogyan felelnek meg a belső piaci jogszabályoknak. Itt elgondolkozom azon, hogy nem kellene esetleg ennek az rendelkezésnek a nyelvezetét erősíteni. Ugyanis, hogyha a gázinfrastruktúra és ellátás fejlesztésére való kihatásról beszélünk, akkor ki az, aki megítéli, hogy egy megállapodásnak kihatása van vagy sem? Attól tartok egyébként, hogy a tagállamok esetleg nem tájékoztatják a bizottságot, mert azt gondolják, hogy semmilyen kihatásról nincsen szó. Aztán pedig a belső piacnak való megfelelés értékelése. Szerintem itt egy kötelező bérvényű szöveget kellene használni, ezt is megbeszélhetjük, de talán a nyelvezet ebben az esetben kicsit pontosabb lehetne, és ezzel kapcsolatban valószínűleg módosítót is fogok beterjeszteni. Tehát a három egyéb megjegyzésem az csak támogatja a kollégáimat, és az utolsó pontnál pedig szeretném jelezni, hogy egy egyértelmű, világosabb megszövegezést szeretnék. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm ezeket az instruktív pontokat. Manders úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani Kányét a kollégámnak, ugyanis már találkoztunk ez ezzel a témával kapcsolatban beszéltünk a rendeletről, és arról beszéltünk, hogy vajon lehetséges-e, valószínű-e, hogy érvénybe lépjen korán ez a rendelet, ugyanis tavaly már elfogadtunk egy irányelvet, de nagyon sok ország még semmit nem tett ez ügyben talán hozzátehetnénk a gázirányelvet is, amelyet elfogadtunk, tehát hogy rögtön csatolják hozzá, vagy építsék bele a rendeletbe, ugyanis néhány hét elteltével akkor azt már végre is lehetne hajtatni, azok után, hogy ezt a rendeletet közzétették a hivatalos közlönyben. Azonban egy kis mértékben Olle kollégámmal nem értek egyet az északi áramlatról, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy hihetetlenül fontos gázvezeték lenne, de abban egyetértek, hogy ez egy EU projekt legyen, egy EU téma, ne pedig német-orosz téma. Úgyhogy a rendeletben talán ez, erről is szólhatnánk néhány szót. Azt remélem egyébként, és ezzel kapcsolatban egyébként módosítókat is fogok beterjeszteni, az európai gázszállítási üzemeltetőkkel kapcsolatban már beszéltünk arról, hogy legyen egy integrált hálózat Európa szerte, hogy valamennyi tagállam csatlakozzék ehhez a hálózathoz, annak érdekében, hogy a gázellátás biztonságosságát biztosíthassuk. Ugyanis mindig azt mondjuk, hogy az államot be kellene vonni abba, hogy biztosítsa a gázellátás biztonságát, de hogyha nincs meg a lehetőség arra, hogy szállítsák a gázt, akkor nyilván meglehetősen nehéz, sőt lehetetlen, hogy ezt a tagállamok megtegyék. Úgyhogy az EU-nak ebben az esetben ki kellene használnia azt a lehetőséget, hogy egy integrált gázhálózatot építsen ki Európa szerte, határon átnyúló kapcsolódási pontokkal, és akkor megbizonyosodhatunk arról, hogy valamennyi fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy a gázellátást megkapja. Módosításokat fogok beterjeszteni ezzel kapcsolatban, ez tulajdonképpen egy másolata annak, amit a gázirányelvben tavaly már elfogadtunk, de talán azt tudják, hogy én a rendeleteket támadom igazából, és ez egy rendelet, mert ha rendeletünk van, akkor azt jobban tudjuk érvényesíteni a tagállamokban. És hogyha irányelvek végrehajtására várunk, akkor életünk végéig várhatunk. Úgyhogy remélem, hogy a jogi szolgálat tanácsot ad majd ezzel kapcsolatban, hogy ott van ez a torzulás, hogy a gázirányelvet még nem hajtották végre, most pedig egy olyan rendeletről beszélünk, amit persze én támogatok, de azt hiszem, hogy ez egyfajta jogi torzulás, remélem, hogy itt valamilyen tanácsot kapunk. De minden eset azt gondolom, hogy egy szép, kiegyensúlyozott javaslatunk lesz, és remélem, hogy hamarosan szavazhatunk is róla. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rojtova asszony aztán pedig Sivic úr fog még egyszer szólni, és aztán pedig a bizottság képviselőjét fogom szólítani. Rajta vasszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is az a véleményem, hogy az elmúlt év tapasztalata tapasztalatából le kell vonnunk a tanulságot, és ez elég ok arra, hogy minél gyorsabban eh, elfogadjuk ezt az irányelvet. Én támogatom Mendes urat abban, hogy a problémákat, hogy a problémák az irányelv végrehajtásával kapcsolatban ismeretesek, úgyhogy itt ezzel kapcsolatban ezt végig kell gondolnunk. Természetesen köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőnek az együttműködésért. Természetesen az a helyzet, hogy ezzel a rendelettel a tagállamokhoz fordulunk, a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz. De hogyha feladatokat határozunk meg a gázszállítók, illetve a gáz cégek számára, ez elfogadható egyáltalán legislatív szempontból? Nem lehetne olyan megfogalmazást választani, hogy a tagállamok hozzá kell, hogy járuljanak a biztonságos gázellátás garantálásához? Nem tudom, hogy ilyen típusú megfogalmazás elfogadható lenne-e. Nem tudom, hogy ebben az irányelvben ez elfogadható-e.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

Köszönöm.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 elv emögött, ez a januári e, gázkrízisnek a tanulsága, mégpedig az, hogy a belső piacra kell építenünk. A belső piac az egyetlen olyan piac, ahol keletről nyugatra, nyugatról keletre, északról délre és délről északra haladhat a gáz. Ahogy, az, e, ahogy a gáz belépett az Európai Uniós piacra, onnantól kezdve bárhova el kell tudni szállítani, és ez a szolidaritás lényege, és ez a belső piac alapja. Az egyetlen akadály, ami fennállhat, ez az infrastruktúra hiánya. Itt Persze fontos az, hogy az infrastruktúrát kiépítsük, hogy garantálhassuk azt, hogy keletről nyugatra, nyugatról keletre szállíthassuk a gázt. És ez pont nagy probléma volt, tehát a kelet-nyugat-nyugat-keleti tengely nagy problémát jelentett januárban és az infrastruktúra, infrastruktúráról szóló új csomag megnézi majd ezt a kérdést, felveti ezt a kérdést, hogy hol van szükség az infrastruktúra javítására. Tehát onnantól kezdve, hogy belépett a gáz az európai piacra, az ellátás biztonságát garantálni kell. A piac nagyon fontos, és nem szabad, hogy a piacot olyan intézkedések folytsák el, vagy kössék gúzsba, amelyeket egyes tagállamok unilaterálisan, egyoldalúan hoznak. A piac működik, az az árjelzések nagyon fontosak. Persze fontos az, hogy ne legyen túl drága a gáz, de meg kell fizetni az ellátás biztonságát. Ez azt jelenti, hogyha a gáz e, hiány, kerül sor, akkor a gáz ára nyilván drága, magasabb lesz. De ez csak egy korlátozott időre lesz e, igaz. Úgyhogy e, de még emellett is általában a gáz ára józan szinten marad. Januárban két hétig volt gázhiány, és hogyha többet kell fizetni két héten keresztül, mondjuk a tél közepén a gázért, ez végül is elfogadható ár a gáz ellátás biztonságának garantálásáért. Kérdés, hogy a fogyasztó fizeti-e meg ezt az ár, hiá, ezt a ár differenciát. Ez nagyon fontos, és itt jön be a védett fogyasztóknak a definíció, a definíciója. Oda kell figyelni arra, a védett fogyasztókat nem lehet nem lehet minden fogyasztót védett fogyasztónak tekinteni. Tényleg ezt a, a védett fogyasztók definícióját korlátozni kell azokra, akiknek nincsen más lehetőségük, akik nem tudnak átállni a gázról másra, akiknek nincs lehetőségük erre minél inkább kiterjesztjük a védett fogyasztók definícióját mondjuk a KKV-kre, vagy más szervezetekre, testületekre, ez, egységekre, ezzel növeljük az árát a védett fogyasztók ellátásának. Tehát a védett fogyasztók definícióját korlátozni kell egyrészt, másrészt pedig igen, a gázellátás biztonságának ára van, ezt az árat meg kell fizetni. Ezek a fő megjegyzéseim, nagyon fontosnak tartom az önök megjegyzéseit, módosító javaslatait, az ITRE az illetékes bizottság nagyon heves vita lesz a témáról. A módosító javaslatok mindenképpen nagyon hasznosak. Köszönöm. Uh, thank you very, uh, very much indeed. Köszönöm szépen. Köszönöm, Benoá úr. Most pedig meg fogom adni a szót Kanyéti asszonynak, hogy foglalja el, foglalja össze a szöveget. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak ezért a nagyon gazdag és inspiráló vitáért azt hiszem, hogy a továbbiakban is együtt tudok dolgozni az árnyékjelentéstevőkkel konstruktív, nyílt módon, hogy egy olyan dokumentumot készítsünk, amelyről december elején tudunk szavazni itt a szakbizottságban. Azok, akik nem voltak itt előadásom során, azoknak szeretném elmondani újra, hogy a Határidő, módosítók beterjesztésének határideje november 11-e, dél, és arra kérnék valamennyi árnyékjelentéstevőt, hogy november 11-én 9-kor találkozunk, akkor a jegyzeteinket összehasonlíthatjuk, és elősegíthetjük, hogy egyszerűbben elfogadhassuk ezt a szöveget, ezt a véleményt, és kidolgozzuk a kompromisszumos indítványokat, hogyha arra szükség van. Hogyan szeretnénk haladni? Ahogyan azt a bevezetőmben is említettem, ami a fogyasztói jogokat illeti, arra jöttünk rá, hogy a jelenlegi javaslat további átdolgozást igényelhet, és valamennyi árnyékjelentéstevőnek nagyon hálás vagyok, hogyha együttműködik velem ebben. Aztán pedig a védett fogyasztók fogalom meghatározása. Ez az egyik legvitatottabb téma, ugyanis két tendencia van érvényben. Vannak olyanok, akik szeretnék kiterjeszteni a fogalom meghatározás hatáját, mi azonban úgy gondoljuk, hogy ha kiszélesítjük ezt a hatályt, akkor gyakorlatilag már bárki beletartozhat a védett fogyasztók meghatározásába, és nem tudjuk garantálni a gázellátást pont azoknak, akiknek leginkább szükségük van rá. Másodszorban pedig nagyon fontos, hogy ez a meghatározás, ez a definíció ezt a meghatározást minden tagállamban különbség nélkül, tehát azonos módon megtartsák. Olyan probléma ez, ami abban rejlik, hogy a tagállamok nemzetközi megállapodásaikról nem terjesztenek be elég információt, elég tájékoztatást a bizottságnak. Úgyhogy azon is el kell gondolkoznunk, hogy ezt hogyan tudjuk a legjobban megoldani. Aztán, ahogyan árnyékjelentéstevőink is megemlítették, vannak javaslatok, amelyek a rendelet koherenciájára vonatkozóan a harmadik belső energiacsomag tekintetében, és én magam egy olyan országból jövök, amely, ez lett ország egyébként, amely az északi áramlatból kimarad, szeretnék különösen köszönetet mondani Smittornak és Rojtova asszonynak. Ugyanakkor viszont azt is értem, hogy mi a Belső Piaci Fogyasztóvédelmi Bizottság vagyunk, és a rendelet az nem politikai nyilatkozat. Ezért tehát olyan módosítókra kell összpontosítanunk, amelyek azokkal a témákkal foglalkoznak, amelyek hatáskörünkbe tartoznak. Minden esetre köszönöm ezt az erkölcsi támogatást, amelyet azzal kapcsolatban adtak, hogy az északi áramlat egy EU téma legyen, ne pedig egy kétoldalú téma. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm nem Kálnérti asszony a munkáját ezzel a dossziéval kapcsolatban, és örömmel várjuk a végső változatot, és gondolom szorosan együttműködik majd az árnyék jelentések felelőseivel. Mielőtt Tunasszony jelentésére áttérnénk, szeretnék néhány közleményt tenni. A koordinátorok kétszer is ülészestek tegnap, és remélem, kedves kollégák, hogy látják, hogy a új politika koordinátorok részéről, hogy az ülések után megkapják a koordinátorok ülésén elfogadott határozatokat, és ezt, eh, ahol tájékoztatjuk Önöket a különböző időpontokról köszönöm a koordinátoroknak, hogy együttműködnek velem ebben, hogy egy ilyen nagyon előremutató programot fogadtak el. Számos tanulmány, hearing, meghallgatás lesz majd ezeken a területeken. És a néhány fénypontja annak, amit megvitattunk tegnap, a négy új jelentés raportőrét jelöltük ki. Először is lesz egy további jelentés a költségvetés, illetve a mentesítés témájában. Itt véleményt formálunk azután a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban. A néppárt adja a raportört versenypolitika is renden szerepel. Ez az európai konzervatívok és reformereké lesz. Lesz vélemény egy nagyon fontos kérdésről, mégpedig a spanyol gyógyszeripar, illetve gyógyszer gazdaság kérdéseiről. És eh, szeretném felhívni a figyelmüket eh, arra is, hogy milyen javaslatok hangzottak el a jövő évre vonatkozó delegációs utakra Spanyolország, India és valószínűleg Svájc vagy Izland az európai gazdasági térség országai közül. Megbeszéltük a biztosok meghallgatásának kérdését és a biztos jelöltek meghallgatásának a kérdését, és hát tudják, hogy ez hogyan zajlik majd, ez hamarosan meg lesz, ha tudjuk a biztos jelölteket. Azután a jövővi meghallgatásokra tettünk javaslatokat, és azt szeretném kérni, hogy mindenképpen jegyezenek meg egy időpontot, mégpedig december 17-ét, ez az utolsó csütörtökünk, ahol dolgozunk Strasbourgban karácsony előtt. A svéd elnökség nagyon fontosnak tartja, hogy jöjjenek el két miniszter, Szabóni és Bjúli miniszterek felajánlották, hogy részt vesznek egy videokonferencián a képviselőkkel. Ez 10-e és 12-e 10 és 12 óra lenne 17-én délelőtt, úgyhogy jó lenne, ha minél többen eljönnének és van egy érdekes kérdés is a Párizsi Nemzetgyűléstől. Azt kérték, hogy tartsunk egy videokonferenciát a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel kapcsolatban, és hát persze meg kell majd nézni, hogy a technológia hogyan tudja ezt biztosítani ebben a teremben, és reméljük, hogy képesek leszünk a technológiát bevetni, és meg tudjuk tartani ezt az interaktív találkozót a francia nemzetgyűléssel, és ezzel új területre lépünk. És még egy fontos határozat volt, és elmondom, ez egy nagyon specifikus kérdés. A koordinátorok a komitológiai döntésekről is beszéltek, és ezt most akkor megpróbálom érthetőben elmondani ahol a bizottság megvalósító intézkedéseket tesz. Az egyik lényeges kérdés, amivel tegnap foglalkoztam, és ezt az egyik frakció akarta mindenképpen az IFT, ez pedig a közbeszerzéssel kapcsolatos. A közbeszerzés területén vannak küszöbök az irányelv alkalmazását illetően, és ez kapcsolódik a világkereskedelmi megállapodáshoz. És ez igazodik folyamatosan, ez folyamatosan korrigálásra kerül, attól függően, hogy hogyan alakul az infláció és a gazdasági fejlődés és hát a különleges lehívási jogokkal is kapcsolatban áll mindez, és azt gondolom, hogy 99-ben került sor utoljára korrekcióra ezt a küszöböt illetően, úgyhogy itt az ideje, hogy ez változzon, és a bizottság ezzel kapcsolatban javaslatokat dolgoz ki, és a koordinátoroknak az volt az érzése, hogy ezt az intézkedést támogatni érdemes, és hát szeretném, hogyha önök is hozzájárulnának mindehez. Szeretne ezzel kapcsolatban mondani valamit? Én, ha megengedik, akkor Messerschmidt kollega tegnapi indítványát szeretném megismételni. A szavazás előtt jó lenne választ kapni a számítási kritériumokra és a becslésekre vonatkozóan a különböző valuták, illetve különböző pénzeket illetően, ugye tegnap 6%-ról esett szó átlagosan, de hát már tegnap is felmerült a kérdés, hogy nem igazán világos, hogy ez hogyan került kiszámításra. Elhangzott, hogy ezt az egyes pénznemekre lebontva is megkapjuk, szeretném, ha ez így lenne, mielőtt szavazunk. Köszönöm. Nos, azt hiszem, hogy erről nem kell szavazni. Ezt a koordinátorok ajánlása a bizottság számára, úgyhogy azt gondoljuk, hogy nem akarjuk ezt az intézkedést ellenezni, csupán ennyi a javaslat, és ezt a koordinátorok tegnap ebben megállapodtak és Messerschmidt kollega is elfogadta ezt, de hát kérem majd a bizottságot, hogy adja meg ezt a kiszámítási módszert, illetve nézzük meg, hogy milyen alapokon állnak ezek az új küszöbök, nem csak euróban, hanem minden egyéb pénznemben. És azt hiszem, hogy a kérdés az az Egyesült Királyság miatt indult el, és ott merült fel a küszöb felemelésének a kérdése, mert kevesebb volt a közbeszerzési szerződések száma csökkent. Köszönöm szépen. Hát ennyi lett volna ezzel kapcsolatban. És akkor most nem még egy, még egy közleményem lenne, és bocsánat, hogy ezt elfelejtettem, de jó, hogyha tudják, Tegnap este részt vettem az Egyeztetési Bizottságban, hogy a telekommunikációs csomag milyen elemeket tartalmazzon, és ez az Ipari Bizottság illetékességébe tartozik. Nagyon sok kollega, amikor az általános felhasználó irányelvről volt szó, és akkor én voltam a raportőr, sokan foglalkoztak ezzel. Két dolgot szeretnék elmondani. Először is azt, hogy ez az általános szolgáltatások irány, ez a módosított formában fog majd megjelenni, és ez egy nagyon fontos vívmány a fogyasztók számára, egy rendkívül fontos területen. A másik kérdés, hogy egyhangú volt a megállapodás a politikai pártok között tegnap, és megállapodtunk abban, hogy egy új módosítót fogunk elfogadni, amely a polgárok jogait biztosítja nehéz esetekben, amikor megszakad az összekötés összeköttetés az interneten, vagy esetleg visszaélés történik a szerzőjogokkal, és ezt majd meg fogják kapni ezt a tervezetet, de annyit szeretnék elmondani, hogy ez ahogy megállapodtunk a tanácssal, garanciát tartalmaz arra, hogy fair eljárás történik ezekben az esetekben, és ez egy nagyon komoly előrelépést jelent, és nagyon komoly tárgyalások eredményeképpen sikerült ezt elérni a tanácssal. Tehát ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy milyen fontos ennek a bizottságnak a munkája, és ez majd a plenárison is kiderül a hónapnak a végén. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokáig dolgoztunk tegnap, úgyhogy lehet, hogy fáradt vagyok, de megérte, is. köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Köszönöm. Ezt megnyertük, és akkor most Holnstein asszony, Thun und Holnstein asszony, ez az első jelentése ebben a bizottságban, és nagyon ömmel adom meg önnek a szót, és ezt követően jönnek a, a, az árnyék jelentések felelősei, vagy az ügyvívő Gepard, aztán Lükigárd, Rüle és Bíle kollégák, ők ezeknek az árnyék jelentéseknek a felelősei. Köszönöm, úgyhogy akkor először Thun und Hohenstein kolléganője a szó. Elnök úr, tényleg ez az első jelentésem, ugyanis nemrég óta vagyok itt. Ez a dokumentum, amelyet az Európai Bizottság juttatott el hozzánk a belső piaci eredmény tábláról vagy scoreboardról, rendkívül érdekes. Két évenként készül el egy ilyen jelentés 2009 júliusában jár le ez az időszak. Itt tehát arról van szó, hogy az irányelveket hogyan sikerül megvalósítani az egyes országokban. Tehát az irányelvek végrehajtásáról van szó. Itt, tehát azt szeretnék megmutatni, hogy a belső piac hogyan működik. Egy százalék deficit áll fenn a tagállamoknál, tehát az eredmény táblából ez kiderül de azért van egy lehetőség a különbségtételre a megvalósításnál. Az irányelvek 6%-a még nem működik minden tagállamban. És itt fontos az átültetés. A célja ennek az eredménytáblának nem csak az, hogy világosan fogalmazza meg az információkat, hogy hogyan működik a belső piac, és hogyan valósulnak meg a tagállamokban az elfogadott irányelvek. Ebből a szempontból az is fontos, hogy felhívja a figyelmet ez a scoreboard arra, hogy milyen kihívásokat kell még megoldani, és milyen esélyeink vannak, amelyekkel élni kell, különösen azok esetében, akik még nem haladtak előre az irányelvek átültetésében, és ahol komoly esélyek merülhetnek még fel. Ők eddig hátul szerepelnek ezen a scoreboardon. Tehát ez az eredménytábla egy jó eszköz arra is, hogy nyomást gyakoroljunk a tagállamokra és kormányaikra. És ez a nyomás fontos is, meg jó is, mert így tudjuk jobban tudatosítani ennek a kérdésnek a fontosságát, és így lehetőség lesz arra, hogy jobbítsuk a belső piacot. Tehát módosításokat a jövőben is mm, javaslok majd a következő eredmény táblára. Ez szerepel a jelentésemben. Először is szeretném elérni, hogy a bizottság több információt adjon az átültetésről, az irányelvek tagállami átültetéseiről, és a, a bizottsággal folytatott megbeszélések során számomra az derült ki, és ezt a bizottság világosan is elmondta, hogyha ezt a, ha több információt veszünk fel, akkor esetleg nem lesz olyan könnyen kezelhető ez a dokumentum. De hát véleményem szerint fontos, hogy világos, áttekinthető websájtunk legyen, ahol az egyes elemek egyértelműen megjelennek, ahol lehet tájékozódni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát a lejárt határidők, ket is ki kell tudni mutatni, amikor valaki elmulasztotta ezt átültetni. Tehát ez legyen egy website, és ne csak egy papír alapú publikáció. A Single Market Assistance Service egy projekt, ezt a bizottság javasolja, és ez akár segítségnyújtás céljait is szolgálhatja. Jó lenne egy ilyen website, mert itt akkor minden szolgálat bemutathatja a polgároknak, a tagállamoknak a lehetőségeket, a segítségnyújtás módját az irányelvek átültetése során, és akkor ez hozzájárulhat a belső piac átfogó fejlesztéséhez. Tehát különböző eredménytáblák vannak, van olyan, amelyik évente kétszer jelenik meg, aztán a fogyasztói piaci eredménytábla évente egyszer. Ez a két scoreboard jó lenne, hogyha időben ezeket sikerülne egyeztetni, koordinálni, mert ez, ez közös pontokat is tartalmaz, például a szolvet irányelvet is be kellene vonni ebbe, és akkor közösen együtt tudjuk megvitatni ezeket a kérdéseket. Évente egyszer ezt meg lehetne ejteni, és évente egyszer a bizottság, az Európai Bizottság, a mi bizottságunkkal közös ülést tarthatna, ahol a belső piaci, amit akár belső piaci fórumnak is nevezhetnénk, ez egy munkaülés lenne, ahol felvázolhatjuk a problémákat, a legjobb gyakorlatról tájékoztathatjuk egymást, és a kötelezettségekről is szólhatunk, elmondhatjuk, hogy mire van szükség a tagállamok részéről ahhoz, hogy jobban meg tudják valósítani az irányelveket, hogyan lehet a, bekapcsolni az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságot, és ezzel az érdeklődést is növelhetjük, láthatjuk, hogy mi történik a tagállamokban, összehasonlításokat tehetünk, kapcsolatokat hozhatunk létre, létre, és így megtalálhatjuk a legjobb eljárás módot, és ez további isletet adhat a jövőbeni munkára vonatkozóan. A belső piac ugyanis az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Uniónak, hanem a legnagyobb. Éppen ezért nagyon kell ügyelni arra, hogy itt az irányelvek megfelelőképpen megvalósuljanak, és a mi bizottságunk feladata, hogy erre ügyeljen, és a tagállamok is persze fontos, hogy megjelenjenek, de mi képviselők kell, hogy nagyon aktív szerepet vállaljunk ebben, ugyanis itt világossá tehetjük, hogy mi vagyunk azok, akik igazán foglalkozunk az uniós polgárok jogaival és érdekeivel. Úgyhogy én új vagyok, és meg kell mondanom, hogy amikor dolgoztam ezen a jelentésen, és együtt működtem a a kollégákkal. Rendkívül érdekes volt, konstruktív volt a vita számomra, különösen az árnyékjelentések felelőseivel, de a bizottsággal, az Európai Bizottsággal is, és természetesen a titkársággal, ami bizottságunk titkárságával, a politikai tanácsadókkal, úgyhogy nem sorolhatok fel mindenkit név szerint, de valóban szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon jó volt ez a munka, jó volt az együttműködés, és folytatni kell a munkát, hogy ez a scoreboard még jobban hasznosuljon, és egy igazi belső piaci fórummá alakuljon. Köszönöm szépen. Tényleg érdekes kérdéseket vetett fel, ezekkel foglalkozni kell, és hát Monti professzor, akit a bizottság elnöke kijelölt, hogy egy egy csoportot vezessen, amely a belső piaccal foglalkozik, és én írtam már Monti professzornak, és egy nagyon aktív biztos volt annak idején Mária Monti, egy nagy tiszteletnek örvendő bizottsági tag, és nagy örömmel várja, hogy találkozzon a mi bizottságunk tagjaival, és majd ezzel a jelentéssel kapcsolatban is ez jó lenne, hiszen nagyon illik egymáshoz a két dolog, tehát az ő általa készített tanulmány jól illeszkedik majd ide, és ez valószínűleg hozzá tud ehhez majd járulni. És most pedig következzenek a hozzászólók, Gebhardt asszony, utána Lurkegaard, Rüle, Bieler kollega, úgyhogy először jönnének az árnyék jelentősek felelősei, utána Schwab kollega. Van még valaki, aki szólni szeretne? No, akkor Gebhardt asszonyjal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy elmondta azt is, hogy Mário Monti kapta meg ezt a fontos feladatot, és azt is megbeszéltük, hogy egy saját kezdeményezésű jelentés keretében szeretnénk követni ezt a munkát, kísérni ezt a munkát, nem csak az eredménytábla eh, keretében, hanem egy saját kezdeményezésű jelentés keretében is. Én nem vagyok árnyék jelentéstevő a frakcióban, de eh, Liam van Gogh kollégám nem tudott eh, eljönni, mert sztrájkolnak a belga közlekedési ágazatban, és ezért hát ilyen nehézségeink vannak, de a francia beszédét odatta nekem úgy, hogy ezt elfogom, fel fogom olvasni, ez a legegyszerűbb, és majd később hozzá fogok, hozzá fogok szólni személyesen. Monsieur Fangok, aki tehát az árnyék tevőnk, azt kéri, hogy nézzék el neki, nem tud részt venni az ülésen, és tegnap este e, el kellett mennie, mert ma e, a tálisz vonatok nem mennek, nem járnak. Szeretnénk, szeretnék köszönetet mondani eh, Fontún asszonynak a kiváló jelentésért és a jelentést, árnyék jelentéstevőkkel való együttműködésért. Ahogy a jelentéstevő elmondta már, most eh, a harmadik évben kerül arra sor, hogy az Európai Unióban a jogszabály végrehajtása kapcsolatos deficitek 1% alatt vannak, tehát azon küszöb alatt, amelyet az állam és kormányfők meghatároztak. Jó az eredmény tehát, de ezért még mindig pedig vannak olyan tagállamok, ahol túl nagy a végre nem hajtási arány. Sok irányelvet nem hajtanak végre. Egyes tagállamokban legalább egy irányelvet nem hajtottak végre, amelynek a végrehajtási határideje már egy éve, vagy két éve lejárt. A végre nem hajtott irányelvekhez hogyha hozzáveszünk még azokat az irányelveket is, amelyeket rosszul hajtottak végre, akkor 1,8%-os a meg nem felelés aránya. Franciaország itt példaértékű, mert 0,8%-os a deficit. 13 a végre nem hajtott irányelvek száma. E, itt e, tehát nagyon jól betartjuk a az irányelveket. Azonban nagyon rossz tanuló Franciaország a helyes végrehajtás esetében, tehát nagyon sok olyan irányelv van, amelyet helytelenül hajtottak végre. Nem elég, hogy végrehajtjuk az irányelveket, hanem jól kell végrehajtani az irányelveket. Mert ha rosszul hajtjuk végre az irányelveket, akkor ennek is hatása van a belső piacra. A belső piac tehát torzul ezáltal. A nem helyes vagy vég, a nem helyes végrehajtás, vagy a végre nem hajtás sok esetben gondot okoz. és mutathatja azt, hogy nincs megfelelő transzparencia az egyes tagállamokban, illetve a jogszabályalkotásban. A belső piaci eredménytábla nagyon sok hibát mutat ki, azonban ezeknek a hibáknak az okaira nem utal. Ezért eh, Fánkok úr véleménye eh, szerint eh, értékelhető információkat kell az eredménytáblában is tartalmazni, hogy ez az eredménytábla ne csak a tagállamokra gyakorolt nyomás eszköze legyen, hanem valódi eszköz legyen, amely segít abban, hogy a tagállamok jobban végrehajtsák az irányelveket. Más indikátorokat is föl lehet venni ebbe az eredménytáblába, és a határidőket szigorúban figyelembe kell venni és az egyes irányelvek komplexitását is. Ahogy ez jelentéstevő már elmondta, a végrehajtás nehézségeit már előre meg kell határozni, és ezért a tagállamokat jobban kell kísérni a végrehajtás útján, és ennek célja az, hogy az esetleges problémáknak elébe menjünk, és a határidő lejárta előtt megoldjuk ezeket a problémákat a végrehajtásban résztvevő önkormányzati, illetve egyéb tisztviselők iskolázása, továbbképzése elengedhetetlen, Fangok úr szerint ezt említeni kell a jelentéstevőben. Emellett még azt kéri a eh, kollégánk, hogy a belső piaci eredménytábla és a fogyasztói piaci eredménytábla jobban eh, összhangban álljon. A hatos bekezdésről beszélt már az eh, a jelentéstevő, de itt tovább lehet haladni ezen az úton. Most németül folytatom. Azt hiszem, hogy Fenkog úr pontosan arra utalt, amire, amire Fontún asszony is a jelentésében. Nagyon fontos az, hogy ebben az összefüggésben a különböző eszközök jobban jobban kiegészítsék egymást. A Solvit programot említette például a jelentéstevő. Az eredménytábla az eredménytáblát tehát ilyen irányban így lehet továbbfejleszteni. Összességében azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon pozitív megközelítést láttunk az ön részéről. Az eredménytáblát azért hoztuk létre, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, hiszen azt akartuk, hogy a végrehajtás, az átültetés javuljon. És ezt sikerült is elérni. Most a következő lépésre kerülhet sor, és az eredménytáblákat, ez eredménytáblát lehet tovább alakítani, fejleszteni az Európai Bizottsággal együtt közösen, és ez mindenképpen pozitív fejlemény. Köszönöm, mondja az elnök. Kérem, hogy köszönje meg a nevünkben Fangok úrnak, hogy kiváló elemzést küldött el önön keresztül nekünk, és várjuk őt sok szeretettel, hogyha a vonatok újra járnak. A kvalitatív aspektusokat a munkánkban nagyon sokszor használjuk, figyelembe vesszük. Látjuk, hogy minden egyes tagállamnak nagy nehézségei vannak az irányelvek végrehajtásában és ez azt jelenti, hogy valami probléma merült föl. Tehát ez egy jelzés arra, hogy kvalitatív értékelni kell a munkánkat. Ez fontos indikátor lehet. Lutyek képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani én is Szonynak a kitűnő munkáért és a kiváló jelentésért. Nagyon jó volt önnel együtt dolgozni. Összességében a jelentés teljes támogatásomat élvezi. Természetesen én is fogok beterjeszteni módosító indítványokat, és most pedig Dánul folytatom. Úgyhogy kérem tegyék fel a fejhallgatóikat. Øhm, rapporten her er jo særdeles relevant, fordi EU lige Nagyon jelentős ez a jelentés, nagyon időszerű is, ugyanis válság idején az EU-nak különösen nagy szüksége van arra, hogy működjék a belső piac. Jó jogszabályokra van szükség, hogy megvalósulhasson a belső piac, illetve a belső kereskedelem, de arra is oda kell figyelni, hogy megfelelően és időben végrehajtsák a jogszabályokat. Tulajdonképpen a jelentéstevő már említette, hogy milyen fejleményekre van szükség, milyen fejlemények történtek. Emlékeztetnék, hogy kilenc ország van, amely az egyszázalékos küszöbön túllépett már, úgyhogy még mindig van lehetőség a javításra. Három módosítóra hívnám fel a figyelmet. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy jobban kell összpontosítani erre a témára, Hogyha ezeket az utolsó országokat szeretnénk felzárkóztatni, akkor el kell érnünk, hogy a legrosszabb tanulók az osztályban elvégezzék a munkájukat, és talán meg is nevezhetjük a bűnösöket. Ezt esetleg úgy tehetnénk meg, hogy az eredménytábla rövidebb, érthetőbb változatát hozzuk létre, amely egyfajta médiabarátabb megközelítés, és nem csupán statisztikákat tartalmaz. Szükségünk van egy olyan éves eseményre, vagy akár évente kétszer lehetne egy olyan esemény, ahol ezeket az eredményeket nyilvánosságra hozzuk. Megpróbáljuk világosabbá, egyértelműbbé tenni ezt a szöveget a nyilvánosság számára. A nemzeti közigazgatási hivatalokon belül is szükség van a fejlődésre, a javulásra, ugyanis fontos, hogy a közigazgatásban dolgozók jobban felkészültek legyenek arra, hogy az átültetést elősegítsék. Nagyon pozitív lenne az is, hogyha a helyes gyakorlatok cseréje megvalósulna a tagállamok között asszony azt javasolta, hogy egy belső piaci fórumot hozzunk létre, talán ez lenne a megfelelő helyszín arra, hogy a jó gyakorlatok cseréjét megvalósítsuk. Azt is biztosítani kell, hogy ez miniszteri és hivatalnoki szinten is megvalósuljon, és még azt is megtehetnénk, hogy egyfajta végrehajtási csoportot hoznánk létre, illetve klasztereket, amelyekben 5-6 ország lenne, és olyan országok lennének ezek, amelyek azonos problémákkal rendelkeznek. Hiszen, hogyha túlságosan különböző országok ülnek össze, túl különbözőek a problémák, nem tudnak közös megoldást találni. Úgyhogy talán a jogszabályok technikai aspektusáról, megoldásokról, jó gyakorlatokról folyhatnának viták ezekben. Például hogy hogyan lehet javítani a fogyasztói jogi jogszabályok végrehajtását. És ami pedig a végrehajtást illeti, itt több pénzre van szükség, ahogyan egyébként a, az előadó is mondta, a szolvid bevonásával és a szolvid támogatására nagyobb összeget kell fordítani. Hogyha a Dán tapasztalatot megnézzük, akkor úgy láthatjuk, hogy van egy hivatalunk, senki nem tudja, hogy hol van, senki nem tudja, hogy mi folyik ott, úgyhogy talán érdemes lenne ezen is elgondolkodni. Úgyhogy ha több forrást kapna a Solvit, az valószínűleg segítene, de ez nem csupán pénzkérdés, hanem annak is kérdése, hogy az ipar az egyes országokban tisztában legyen azzal, hogy ingyenes szolgáltatást kaphat a Solvittól. Úgyhogy a Dán vállalatokat igyekszünk már tájékoztatni erről. Azt hiszem a bizottság is ugyanezt tehetné, aztán az internetet is említettük, illetve a médiakommunikációs platformokat. Mindent fel kell használni arra, hogy a Solvit nak egy jobb marketinget biztosítsunk. Ami pedig a Solvit hivatalok pontos elhelyezkedését illeti, hát Dániában tulajdonképpen egy minisztériumban, egy leghátsó kis irodában található, hát ezért nem tud róla senki. Úgyhogy, ha valaki létrehoz egy szolvit irodát, akkor olyan helyre tegye, ahol az emberek jól megtalálják, könnyen megtalálják. Ipari szervezetekkel lehetne együttműködni a különböző országokban. Én biztos vagyok abban egyébként, hogy a Dán ipar is szívesen részt venne ebben a feladatban. Végezetül pedig a képesítésekről szóló javaslat, illetve a minősítésre vonatkozó javaslat, az eredményeket minősíteni kell, és talán új mutatót kell kidolgozni arra, amely a teljes harmonizáció és a minimum harmonizáció között különbséget tudna tenni, tehát minősíteni kell ezeket az eredményeket, annak érdekében, hogy az emberek jobban értsék azt. És amikor a helytelen átültetésre példákat látunk, akkor jobban meg tudnánk érteni, hogy milyen okok húzódnak meg mögötte. Tehát nem elég tudni, hogy ilyen eset előfordul, hanem azt is tudni kell, hogy miért fordulhat ez elő. Talán egy mutató segíthet ebben. Várom az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Rule asszony következik, aztán Schwab úr és Barnier úr. Röviden szeretném végre szeretném fogni. Tun asszony jelentését támogatni tudom, kiváló, átfogó, jó ez a jelentés, jó ötletek vannak benne, például a belső piaci fórum, az együttműködés a különböző érdekeltek között, ez szerintem mindenképpen értelmes és jó megoldás. Az előttem szóló hozzászólásait is nagyon fontosnak és jónak tartom a szolvittal kapcsolatban, de egy dologra utalnék még, ezt már az elnökünk is elmondta, hogyha végrehajtásról beszélünk, akkor a jogalkotásról is beszélnünk kell. A jogalkotás gyakran különböző minőségű, és néha a rossz átültetés a rossz jogalkotáson alapszik. Tehát, ahogy ahogy már vannak ugye hatástanulmányok előre, azért ez is jó lenne, az is hatékony lenne, hogyha folyamatosan kapnánk jelentést a végrehajtásról, hogy lássuk, hogy hol ö, hibáztunk. Egy kicsit óvatos vagyok attól, hogyha az összes irányelvet egy kalap alá vesszük, és megnézzük, hogy hogyan hajtották ezt végre, ez a képnek csak egy része. Persze ennél sokkal árnyaltabb a kép, és árnyaltabban is kellene ezt kellene erre tekinteni. Mely problémákról van szó, és ezekből le kell vonni a konzekvenciákat a jövőre. Ennyi az egész, ennyit szerettem volna csak mondani. Egyébként természetesen támogatjuk a jelentést. Köszönöm szépen, Rüle asszony mondja az elnök. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, igaza van, a végrehajtás minősége sok mindentől függ. Miller úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani önnek először is, ezért az elképzelésért, hogy Monti professzor úrral találkozhassunk. Azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes eszmecsere lesz. És szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevő asszonynak, Tunasszonynak, hogy nagyon nyitott volt és együttműködött az árnyék jelentéstevőkkel. Ez az együttműködés egyébként példaértékű volt, és valamennyi megjegyzésünket figyelembe vette. Egyetértek azzal is, hogy a vita amely a jelenlegi eredménytábláról szól, különös fontosságú, hiszen válsághelyzetben vagyunk. És pontosan ilyenkor a belső piaci kérdések nagyobb jelentőségre tettek szert. Maga az az elképzelés, hogy az eredménytáblát közé tegyék, nyilvánosságra hozzák, szerintem nagyon jó ötlet, ugyanis kimondásra került, hogy az átültetési deficit 1% alatt kell legyen. Tudjuk, hogy 9 tagállam nem tud ennek az eredménynek megfelelni. Sajnálatos módon Lengyelország, hazám, ezek közé az országok közé tartozik. Azt is el kell mondani, hogy eléggé nagy a fragmentációs arány, 6% körüli, minden esetre azt gondolom, hogy a jelentéstevő részéről kitűnő ötlet az, hogy időben szinkronizálják a belső piaci eredménytábla közétételét, illetve a fogyasztói piaci eredménytábláit. Tehát, hogy ugyanakkor hozzák nyilvánosságra a e kettőt. Támogatjuk azt az elképzelést is, hogy létrejöjjön ez a belső piaci fórum, ahol információt lehet cserélni. És talán nyomást lehetne gyakorolni azokra az országokra, amelyek a végrehajtással kapcsolatban problémákat tapasztaltak. Nagyobb nyomást kell gyakorolni az Európai Bizottságra is, hogy részletesebb információt bocsásson rendelkezésre. mégpedig a végrehajtásban tapasztalt szabálytalanságoknál. Amikor korábban beszéltünk erről a jelentésről, a bizottság képviselője azt próbálta nekünk megmagyarázni, hogy ez egy belső dokumentum, de én egyetértek azzal az elképzelésével a jelentéstevőnek, hogy részletesebb információt kell a lakosság rendelkezésére bocsátani weboldalakon például, szerintem ez egy jó ötlet lenne. Aztán egy egyéb kiváló mechanizmus, amelyet használhatnánk ebben az esetben, az a Solvit. Voltak már kezdeményezések arra vonatkozóan, hogy több forrást biztosítsunk a Solvit számára, illetve jobb szervezési lehetőségeket ugyanis nagyon gyakran az Európai Unióban a Solvit irodáit egyáltalán nem ismerik, nem tudják, hol van, ugyanez a helyzet Lengyelországban is. Aztán pénzügyi probléma is felmerült ezzel kapcsolatban, de még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, köszönöm munkáját. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Billan úr, Schwab úr, és aztán Barnier úr következik. Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is röviden szeretnék hozzászólni, hiszen már minden elhangzott, ami fontos volt. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek, kiváló munkát végzett. E, évente visszatérő jelentésről van szó. Látszik tehát, hogy az új e, szakbizottsági tagoknak új dinamikus ötleteik vannak, e, és ez csak jót tesz nekünk. Úgyhogy köszönöm szépen a jelentést, és támogatom ezt a jelentést. A valóság felfogását, a, a komplexitás belátását segíti ez a e, jelentés, és e, hát e, ugye itt a hatékony végrehajtásról van szó. Nagyon nagy komplexitású ez a belső piac, és ezért nehéz ezt visszaadni, visszatükrözni. Fontún asszony javasolta a fórum létrehozását a végrehajtással kapcsolatban. Ez nagyon érdekes javaslat, és ez természetesen választ ad arra is, hogy a szerződés szegési eljárások, amelyeket mércének tekint az eredménytábla, csak egy elemet adnak. Ez csak egy elem abban, hogy mennyire komplex a fogyasztó, a polgár számára a belső piaci jogszabályok alkalmazása. Az árnyék jelentéstevők is elmondták azt, hogy a belső piaci fogyasztókat kell szem előtt tartani és számukra kell eh, hatékonyá tenni a, a belső piac működését a meglévő jog keretében, és ez nem is olyan egyszerű. Ez új lehetőségeket, új ötleteket eh, szükségeltet, úgyhogy köszönöm szépen a jelentéstevőknek, és még egyszer elmondom, hogy alapvetően és egyértelműen támogatjuk a jelentést. Párnyi úr következik. Prolongement de ce que vient de dire Andrea Schwab, je, je, je trouve Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. E, ami elhangzott Schwab úr részéről, amellett én csak annyit tudok még mondani, hogy politikai szempontból nagyon fontos, jelentős, nagyon jelentős e, anyagról van szó, úgyhogy köszönöm szépen Fontún asszonynak a belső piaci, fogyasztói piaci eredménytáblának az elkészítését, illetve az erről szóló jelentést. Nemzeti szinten én felelős vagyok. Én nemzeti szinten voltam feleli, felelős végrehajtásért annak idején, úgyhogy tudom, hogy mennyire nehéz a végrehajtás. El is hangzott eh, az, hogy Franciaország nem lehet büszke a saját teljesítményére, hát egy eléggé közepes eh, közepes teljesítményünk van, nagyon későn nagyon gyakran késő éjjel tárgyaljuk a parlamentben ezeket a dolgokat, nem igazán értjük ezeket az irányelveket, Úgyhogy a világosság és a hitelesség, amely fontos a végrehajtás szempontjából, ez szorosan összefügg itt a parlamenti együttműködésen parlamenti, Európai Bizottság és Nemzeti Parlamenti Együttműködéssel. Úgyhogy nagyon sok terület van, amelyeket még föl kellene vetni. Minden kérdést, amely most fölvetődik, nagyon sok lehetőség, amelyet az, az Lisszaboni szerződés kínál, eh, elérhető közességbe került, és az együttes ülések lehetőségét is ki kell használni, persze nem kell minden héten ülésezni, együtt, de hát mégis ez jó lenne, ezt már az Európai Bizottságban is elmondtam. Ami a szuverenitás megosztását illeti, a parlament és az Európai Bizottság közötti találkozók fontosak a véleménycsere érdekében. Az is elhangzott, hogy gyakran megfigyelték azt, hogy ugyanazt az irányelve, ugyanaz az irányelv ugyanazon végrehajtási problémákat veti föl. Hogyha 15-20 országban ugyanez a probléma merül föl, hát akkor azért ezt mégiscsak végig kellene gondolni, hogy ez honnan jön. Esetleg más szakbizottságok nemzeti parlamenti szakbizottságok is lehet, hogy érdeklődést mutatnak a téma iránt, ők is akár kérhetik, hogy évente egyszer találkozzunk. Egy olyan igazi mm, együttműködési kultúrát kell kialakítani. Nem annyira a megfigyelésről és a közzététerről van szó, nem, hanem egy, egy párbeszéd kultúráról, ami emögött áll. Hogy ez jó szokásunká váljon. Több együttes ülést kell tartani a parlament és a nemzeti parlamenti szakbizottságok között. Ez lenne a javaslatom. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, főleg Fontún asszonynak a e, jelentést, de hát még én is hozzászólnék néhány szóban, mielőtt megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. A Single Market Assistance Service e, szolgáltatásait ugye említették, az e, belső piaci fórum ezzel kapcsolatban emlékeztetett a kollégánk, hogy Korábban eh, Gebhardt asszony eh, részt vett a korábbi szakbizottsági munkában, és ott volt egy olyan kezdeményezés, eh, amely az Európai Bizottsággal együtt indult, és erre eléggé hasonlított. Talán az új biztost be kellene vonni abba, hogy ezt az eredménytáblát itt a parlamentben közösen népszerűsítsük. Végül pedig, ami a munkánkat illeti, a közös piac, belső piac irány, piacra vonatkozó irányelvek végrehajtásának figyelemmel kísérését illeti, van itt két kérdés, amely felmerül az átültetéssel kapcsolatban. E, a képesítések kölcsönös elismerésével kapcsolatban, illetve a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban. Ennek az átültetéséről beszélni fogunk a plenáris ülésen, a bizottság és a tanács jelenlétében, úgyhogy azt gondolom, hogy a frakciók részéről ott majd hozzászólási időt lehet kérni, és remélem, hogy sokan részt vesznek majd ezen a vitán. Most meg fogom adni a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogy kommentálja ezt az érdekes vitát. Excuse me, Mr. Harper. I'm Uh, my name is Henrik Melk. Henrik Melknek hívnak, és én a belső piaci igazgatóságnál, a jogi osztályon dolgozom. Ha megengedik, akkor néhány általános megjegyzést tennék. Nagyon érdekesnek tartottam a vitát, és osztom azokat a nézeteket, amelyek elhangzottak. Nagyon hasznos vitát folytatunk erről a jelentésről Hüne úrral, és Számos ötlet hangzott el, hogy hogyan lehet az ügyet előbbre vinni az eredménytábla kérdését, az éves fóruma és a parlamenttel való együttműködést illetően, tehát hogyan tudjuk ezt éves szinten biztosítani. Egyetértek azzal, amit a képviselők elmondtak, a minőségi szempontokról, hogy hogyan tudjuk alkalmazni az uniós jogszabályokat. De hát a valóságban itt igazándiból előre kell tekinteni, és a megelőzés lenne a fontos, nem pedig az, hogy csak akkor foglalkozunk a problémával, amikor már megjelennek, hanem meg kell őket előzni. Valóban van egy három lépcsős lánc. Ugye először is, hogy meg kell valósítani időben a jogszabályt, jól kell megvalósítani, és hát a harmadik lépés pedig, hogy jól kell alkalmazni. Ami pedig a megvalósítást illeti, hát itt azért már komoly ö, előrelépés történt, és ez a scoreboard ebben sokat segített. Remélem ez így is marad. Persze jönnek új kihívások, a megvalósítással és az alkalmazással kapcsolatban a helyszínen a tagállamokban, és akkor beszélgettünk a, képvisel, a polgárokkal, a vállalkozásokkal, akkor merülnek fel a problémák, és ennek az okai nagyon különbözőek a tagállamokban. A problémák különböző okokra vezethető vissza néha a protect, protekcionizmus jelenik meg néha, a megértés hiánya, nem értik jól a jogszabályt, néha pedig magának a jogszabálynak a minősége. Tehát nagyon sok ok állhat a háttérben, és a valóság mindig nagyon összetett. Szeretném felhívni a figyelmüket a bizottság ajánlására, a partnerségi kapcsolatokra vonatkozóan. Mi úgy gondoljuk, hogy csak a tagállamokkal együtt, velük partneri viszonyban tudunk foglalkozni a problémákkal, amelyekkel a vállalkozások és a polgárok a helyszínen szembesülnek a jogszabályok alkalmazásával kapcsolatosan. Óvatos ez az ajánlás. Azt szeretnénk, hogy a tagállamok ezt tegyék magukévá, és azok a hatóságok, amelyek a jogszabályt alkalmazzák. Itt erőfeszítésekre van szükség, és ha ez megtörténik, akkor azt hiszem, hogy hatékonyak lehetünk majd és az Európai Parlament is tud ebben segíteni, ezt a segítséget üdvözölnénk. Üdvözöljük a támogató megjegyzéseket a szolvettel kapcsolatosan. A szolvet, mint tudják, egy nagyon hatékony probléma megoldó mechanizmus. Azt hiszem, hogy ezer eset fordul elő évente, és ha azt nézzük, hogy a Szolvet 7 évvel ezelőtt jött létre, akkor ez egy nagyon komoly teljesítmény. Ahogyan Lüttegárd kollega is mondta, ez a saját sikerének is áldozata egy kicsit, hiszen olyan sok esettel van dolgunk, hogy az erőforrások kezdenek korlátozottak lenni, úgyhogy bizonyos országokban komoly szüksége, komolyan fontos lenne, hogy ezt még jobban megerősítsük, különösen az átláthatóság vonatkozásában ez igaz és az Európai Parlament ebben segíthet a szolvet központok erősítésében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy nem mutattam be korábban, és köszönöm, hogy azonosul a munkánkkal. Túnasszony néhány záró megjegyzést, ha kíván tenni. Először is köszönöm a megjegyzéseket, és nagyon konstruktívnak találtam a hozzászólásokat, és személyesen is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kellemes tapasztalat számomra itt dolgozni ebben a bizottságban, és az árnyék jelentések felelőseivel együttműködni. És nagyon nagy izgalommal várom a jövőt amikor majd találkozunk Monti professzorral, amikor megtartjuk az első fórumot, amikor tárgyalunk a bizottsággal, és biztos vagyok abban, hogy a következő eredmény tábla még jobb eredményeket mutat majd a belső piacra kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor azt hiszem, hogy a menetrendet még egyszer megerősítem. Információm szerint a módosítók benyújtásának határideje jövő ked déló 12 óra, ugye? Ez így van? Jó. És akkor December 1-én vizsgáljuk a további módosítókat, és akkor ö, szavazunk. Változhat még az időpont a meghallgatások, a biztos jelöltek meghallgatása miatt. Ez egy tentatív időpont, és aztán lesz még időnk Monti úr ö, jelentésével kapcsolatban, de hát a legfontosabb ö, dátum az a jövőket 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. És akkor egy kicsit futunk az idő után, de hát akartam, hogy itt egy komoly vita legyen, és aztán jöjjön a második eszmecsere Heidi Rüle jelentés készítővel. Megnézzük, hogy hogyan is áll az ő jelentése, és itt most arra összpontosíthatunk, hogy hogyan kívánunk eljárni ezzel a fontos jelentéssel. Aztán meghallgatjuk az árnyék jelentések felelőseit. Itt vannak? Engel kollega, itt van? Igen. Igen, itt van a néppárt képviseletében, Fandi asszony nincs itt, de Gebhardt asszony képviseli, Kreutzmann, én vagyok, az árnyék jelentős az én frakciómban, úgyhogy én is egy kis hozzászólási időt kérek. Szegling úr nincs itt. A többi képviselő pedig kérem jelentkezzen, ha szólni kíván. Először Üle adom meg a szót, és üdvözlöm Vigna kollégát a bizottságtól, aki Head of Unit osztályvezető a belső piaci osztályon. Rürasszony, köszönöm szépen, örülök, hogy végre itt vannak az árnyék jelentések felelősei, eddig mindig csak bilaterálisan találkoztunk, mert most végre összeülhetünk, és előkészíthetjük a januárra tervezett meghallgatást, akkor szeretnénk a bizottságban egy meghallgatást tartani ezzel a témával kapcsolatban, és a végleges határidő azután április vagy május lesz, amikor az én jelentésem a plenáris elé kerül. Nos, hogyan is áll össze az én jelentésem? Hál' Istennek most már a Lisszaboni szerződést aláírták, és az egyik súlypont az lesz, hogy megnézzük, hogy milyen hatása lesz a Lisszaboni szerződésnek a közbeszerzésekre mindenek előtt azokra a részekre, amelyekre az önkormányzatokra vonatkoznak, ugye a self-government, az önkormányzás, ez nehezen kezelhető fogalom a különböző nyelveken, de hát most az elsődleges jogban is megjelenik az önkormányzatok, és ez nagyon fontos lesz a jövőbeni jogszabályalkotás szempontjából. A bizottságnak is ugye meg kell erősíteni, hogy a tagállamokat is jobban be kell vonni, és ugyanilyen fontos, hogy az önkormányzati képviselők is megjelenjenek a jogszabályalkotásban, és a szubszidiaritás elvét ebben a vonatkozásban és tiszteletben tartsuk. Fontos a jogszabályalkotás, nem is annyira jogszabályalkotást akarom mondani, hanem a, az Európai Bíróság joggyakorlatát, és 2007-ben itt számos tisztázó döntés született korábbi jelentésekben, például a McAfee jelentésben, vagy a Weiler jelentésben is hangsúlyozták, hogy itt még vannak jogi tisztázatlanságok, tehát ezeket az Európai Bíróság részben tisztázta. A Hamburg Stadtwerke, a Brabant ügy és tisztázta, hogy a kritériumokat hogyan kell értelmezni, felhívta a figyelmet arra, hogy rugalmasnak kell lenni, az ellenőrzéseknél az önkormányzatok közösen is gyakorolhatják az ellenőrzés jogát, de nagyon fontos, hogy legyen egy önkormányzatközi együttműködés, amelyben magán személyek nem vesznek részt, és ez lenne, a magángazdaság nem vesz részt, és ez egy fontos mindenekelőtt a közszolgáltatásoknál, és itt a public-private partnership kérdését is közelebbről kell vizsgálni. Weiler asszony foglalkozott ezzel, és a bíróság megerősítette. Nincs szükség második pályázatra akkor, hogyha a magángazdasági vállalkozó pályázat keretében kapcsolódott be. Tehát itt jogi tisztázásra van szükség a koncesziók esetében is így volt ez, de hát majd a meghallgatáson erre még visszatérhetünk. Az utolsó ítéletekből kiderült az Európai Bíróságnál egy olasz ügyben és egy német ügyben, hogy a bíróság hogyan ítéli meg, hogyan értelmezi a kockázatátvállalás kritériumát, és ezért véleményem szerint eh, a koncesziók esetében most már világosak a frontvonalak, hogy itt nem a közbeszerzési irányel vonatkozik rájuk, hanem a belső piac általános kritériumai. Ez egy fontos súlypont lesz. Egy másik súlypont, amit én nagyon fontosnak tartok, elkészítettem a listát azok számára, akiket ez érdekli, a soft law és a jogszabályi alkotás az elmúlt időszakban. Ezt foglaljuk össze, különösen a társadalmi, a szociális kritériumok, itt ezek nem igazán jelennek meg, már elmondtam, hogy itt vannak hiányosságok, remélem hamarosan megjelenik a manuál, a kézikönyv, aztán van a Fair Procurement, ez egy közlemény a bizottságtól segíthet a fair közbeszerzés, és hát nagyon sok kezdeményezés született a Green Procurement területén, a zöld közbeszerzés területén, és hát itt az önkormányzatoknak kellene jó példával előjárni, hogy hogyan tudunk felépni az éghajlatváltozás ellen, és hát amit szintén fontosnak tartok, hogy az önkormányzatoknak jogbiztonságra is szükségük van. És hogyha megnézzük, hogy milyen sok ilyen ilyen közlemény, meg ilyen soft law született, ahol a közbeszerzés is megjelenik. Hát, ha ezt megnézzük, akkor az embernek egy kicsit az a benyomása, hogy ez a jogbiztonság nem mindig adott. És az egyik fontos tézis, amit szeretnék önökkel megvitatni, az az, hogy fel kell szólítani a bizottságot, hogy egyeztesen jobban, és hangolja össze jobban a munkáját a közbeszerzés területén, hogy világosak legyenek a, haté, a hatáskörök, és ezt a belső piaci főigazgatóságnak is vállalnia kell, ugyanis a jogbiztonság meghatározó. Sok önkormányzatól hallottam, hogy különböző jogtanács adással kapcsolatos közbeszerzésnél milyen komoly költségeik merülnek fel, mert nem világos pontosan, hogy hogyan kell eljárni, ezért fontos, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy itt tisztázzanak, tisztázódjanak a dolgok. A zöld közbeszerzés esetén is nagyon sok lehetőség van önkormányzati, regionális, nemzeti, nemzetközi szinten, és ez oda vezet, hogy a piac fragmentálódik. Ezt nem akarjuk, hiszen azt akarjuk, hogy az innovációk fejlődjenek, ehhez nagyobb harmonizációra van szükség. A címkék esetében a az egyik fontos kérdés az lenne, hogy a bizottság hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy ez a label nemzetközileg is érvényesülhessen, hogyan lehet tehát a kritériumokat jól egyeztetni, harmonizálni, esetleg felmerül az is, hogy nem lehet-e adatbankokat létrehozni, hogy a pályázatot kiírók könnyebben tudjanak tájékozódni. Itt még vannak hiányosságok, erről beszélni kell, és a bizottságot fel kell kérnünk, hogy segítse elő a jogbiztonságot a közbeszerzés területén. Ezek a főbb súlypontok, ez lesz a középpontja a meghallgatásnak, meg a jelentésnek és remélem, hogy ez egy jó látlelet lesz a jelenlegi állapotokról. És még az utolsó mondat, most a válság idején világosan kiderült, hogy a közbeszerzés nagyon fontos ösztönzést adhat a reálgazdaságnak, de ehhez egyszerű eljárásra van szükség, jogbiztonságra, világos viszonyokra, és ezen kell dolgoznunk. Köszönöm. Okay. Well, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, Rüle asszony. Köszönöm ezt a nagyon átfogó előadást, és én magam is egyébként, illetve a többiek is hozzá fogunk majd ehhez a jelentéshez járulni. Engel úr következik, a néppárt részéről parancsoljon. Merci, monsieur le président. Je me réjouis également de ce que... Köszönöm szépen, elnök úr. apránként az árnyékjelentéstevők eszmecserét kezdhetnek folytatni a jelentéstevővel kis csoportokban. Minden esetre, miután meghallgathattuk Rüle asszony, úgy gondolom, hogy jelentéstervezete már a kezdettől fogva nagyon alapvető fontosságú elemeket tartalmaz, mint például a jogbiztonság. Összességében a gazdasági szereplők, érintett hatóságok, amelyeket érintenek a közbeszerzések, arról tájékoztattak engem, hogy ez az egyik fő oka annak, hogy esetleg egy egyetnemértés van közöttük. Azt szeretnék elérni, hogy ne történjenek újabb jogalkotási lépések, hanem inkább a jogszabályok, a meglévő jogszabályok ellenőrzésére kerüljön sor, hogy annak alkalmazását, illetve alkalmazhatóságát általánossá lehessen tenni. Nagyon sok területen ez szorosan kapcsolódik a soft law, a puha jog elképzeléseihez. Igazság szerint bizonyos szempontból tanácsadásról van szükség, tanácsadási tevékenységről, amely a jó gyakorlatok cseréjéhez kapcsolódik, olyan helyzetbe kerülhetünk, ahol nem lehet az érintett tényeket értelmezni. És valóban vannak olyan hatóságok, amelyek arról tájékoztattak engem, hogy egyes területeken, például a tendereztetés esetében, környezetvédelmi témákban, a hatóságok részéről alkalmazzák ezeket, de nem lehet érteni a megszövegezést. A gazdasági szereplők azért veszik át ezt a terminológiát, mert a tendereken nyerni szeretnének, de igazság szerint ezt a terminológiát nem igazán értik. Értelemszerűen a jogbiztonságra kell összpontosítani, ez alapvető fontosságú a jogszabály esetében. számos új elem is van, illetve új aspektusok. A zöld közbeszerzés esetében például ez a gazdaságfejlesztés szempontjából különösen fontos, illetve hogyha a KKV-ket figyelembe vesszük. Nagyon sokat hallunk a KKV képviselőiről, és nem hiszem, hogy ők ellenzik azt, hogy a környezetvédelmi aspektust megerősítsük ebben a megoldásban, de nyilvánvalóan teljes szerepvállalást szeretnének kapni, illetve egyértelmű szabályokat, amelyek érvényesek mindenki számára. Ez alapján tehát, és mivel ez az első formális eszmecsere, most, hogy beindult az eljárás, elmondtam mindent, amit szerettem volna, és várom az együttműködést. Äh, ich darf nochmals äh, meine Kollegin Frau Vernier entschuldigen, die wegen des... Elnézést, a kollégám nem tud itt lenni a Tális sztrájkja miatt, de ugye én jó szociáldemokrata vagyok, úgyhogy nem fogok panaszkodni, hiszen a munkavállalók sztrájkhoz való joga alapvető fontosságú. Mielőtt azonban felolvasom megint csak a szöveget franciául, de szeretnék köszönetet mondani Rüle asszonynak a megközelítéséért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos témákról van itt szó, és a meghallgatás szempontjából is javasolt bizonyos kérdéseket, ezeket nagyban támogatjuk, fontosnak tartjuk, és segíteni fogunk ebben önnek. El kell mondanunk azt is, hogy a Lisszaboni szerződés, szerződés keretében kell mozognunk, és azok a azokat a vívmányokat, amelyeket ezzel sikerült elérnünk, itt nagyon fontosnak tartom. Főleg a, a önkormányzatiságot, a területi önkormányzat, önkormányzatiságot tartom itt fontosnak, illetve az alapvető szolgáltatások, alapszolgáltatások nyújtását, biztosítását. Most új eszközöket kaptunk a kezünkbe, és ezeknek a politikai eszközöknek a segítségével tudunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, és előtérbe kell ezeket a kérdéseket, kérdéseket helyeznünk. Az új szerződést úgy, ugye meg kell történni még tartalommal. Azt is fontosnak tartom, amit a jogbiztonságról elmondott, és ebben az összefüggésben a soft law-val kapcsolatban, a különböző egyes területekkel kapcsolatban ezt fontosnak tartom. És ez a felhívás, amely az Európai Bizottságnak szól, és az egyik végkövetkeztetés lesz az anyagban, eh, arra hívjuk föl tehát az Európai Bizottságot, hogy eh, tisztázza ezt a problémát, tisztázza ezt a kérdést az Európai Bíróság ítéleteivel is. Ez nagyon jó lesz, és önnel, mint jelentéstevővel egyetértek. Most pedig eh, a kollégám által javasolt eh, szöveget olvasnám föl, hiszen ő is végig gondolta ezt a dolgot, ez franciául lesz. de pouvoir travailler sur ce rapport d'initiative avec Madame Rulé. Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatok Rüle asszonyjal ezen a saját kezdeményezésű jelentésen, ugyanis azt gondolom, hogy vele együtt sikerül majd nagyon jó munkát végeznünk. Tudom, hogy a szociális kritériumok, illetve a környezetvédelmi kritériumok nagyon fontosak a jelentéskészítőnek a közbeszerzési eljárások során. Nyilván ez központi fontosságú kérdés, és magam is csatlakozom ehhez. Vannak egyéb aspektusok, amelyeket szeretnék viszont látni a jelentésben, és úgy gondolom, hogy Rüle asszony, illetve kollégáim is láthatják, miért szükséges ez. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy jobban figyelembe vegyük a különböző területek, helyi hatóságok szükségleteit a 27 tagállamban. Nem hiszem, hogy egy európai jogszabálynak túl harmonizálnia kellene a helyi szokásokat, jogszabályokat, természetesen akkor nem lehet beavatkozni, hogyha tiszteletben is tartják ott az európai jogszabályokat. Hogyha megnézzük a különböző modalitásokat, amelyek kifizetési időtartamokra vonatkoznak, főként a közbeszerzési eljárások, ugye erről a témáról beszéltünk tegnap, katasztrofális következményekkel járhat a fizetési késedelem a hatóságok részéről kisvállalkozások felé különösen. És ahogyan tegnap is elhangzott egyébként, ennek a költségeit a hatóságoknak meg kell fizetniük. Különösen fontosnak találom az alábbiakat, hogy a szociális szolgáltatásokat, illetve a közérdekű szolgáltatásokat nézzük meg közelebbről, ugyanis a közbeszerzést nem lehet csupán a piaci szükségletek alapján vizsgálni, illetve a verseny igényei alapján. Biztosítanunk kell, hogy az ilyen szolgáltatásoknál a szociális kritériumokat is figyelembe veszik, és nem csupán a számviteli kritériumokat. Azt is remélem, hogy ezeket a jelentéstevővel meg tudjuk beszélni, amikor a jelentést elkészítjük. Nagyon köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, Gebhardt asszony illetve Bernadett Vernyónak is köszönetet mondunk. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon aktív lesz ezen a javaslaton. Kreuzmann úr következik, Álde. Ja, Elnök úr, köszönöm szépen. Először is üdvözöljük Rüle asszony javaslatát, és fontosnak tartjuk, hogy ő foglalkozik ezzel a kérdéssel. Eh, hiszen ugye itt a közbeszerzésekről van szó, amelyek folyamatosan változnak az új jogalkotási eh, folyamatoknak köszönhetően. Néhány megjegyzésem lenne azonban az egész vitával kapcsolatban. A közbeszerzések esetén oda kell figyelnünk arra, hogy a vállalkozások számára eh, tisztességes versenyfeltételeket biztosítsunk a kiírások esetében. A kiírások olcsó árakhoz kell, hogy vezessenek az önkormányzatok számára, el kell kerülni a nagy, magas bürokratikus költségeket. Rüle asszony is említette ezt már. Végig kell gondolnunk, hogy mennyiben lehet az elektronikus útra terelni a közbeszerzést, és így kedvezőbb költségeket tudunk elérni. Azt hiszem, hogy a települési önkormányzatoknál nagy különbségek vannak, de vannak olyan önkormányzatok, ahol nagy deficitek vannak. Vannak olyan települések, ahol nagyon jó az elektronikus közigazgatás, illetve általában az elektronikus beszerzés, de vannak olyanok is, amelyek nem igazán használják az elektronikus eszközöket. És ez azon vállalkozások számára is hátrány lehet, akik ezt szeretnék használni, hiszen különböző költségek terhelik így őket az eljárástól függően. Végül pedig az is igaz, hogy az önkormányzatoknak kell ezeket a költségeket viselniük, mert hogyha a bürokráciai költségek túl magasak, akkor a vállalkozások ezt bele fogják építeni a költségeikbe. Tehát a végén mégis az önkormányzat fizeti ezt meg. Fontosnak tartjuk a további együttműködést, Rüle asszonynal még egyeztetni fogunk, és nyilván a vitában még fölvetünk egyéb érveket is. Köszönöm. Weiler asszony szeretett volna még hozzászólni, ha jól látom. Mondja az elnök, köszönöm szépen. Most én ugye árnyék jelentéstevője vagyok ennek a javaslat. Ez az egész terület a közbeszerzés területe. Ez olyan kérdés, amely nagyon fontos számomra, szívügyem, és a szakbizottságban is nagyon fontos kérdés. Rüle asszony vette át ennek a jelentésnek az elkészítését, ez szerintem kiváló ötlet volt, hiszen ő nagyon felkészült. Remélem, hogy az elkövetkezendő években is támogatni fogják az árnyék jelentéstevőket, hiszen nagyon sok olyan kérdés kerül majd napi terítékre, amelyek fontosak lesznek. Néhány számomra különösen fontos és lelkesítő kérdés. Nyilván önök számos módosító, a jelentéstevő egyéb jelentésekre is utalt, a Weiler jelentésre mindenek előtt. Én most említeném a Harbour jelentést, amely szintén a közbeszerzésekre, illetve az innovatív megoldásokat ösztönző közbeszerzésekre vonatkozik. Jó, persze itt most egy kicsit viccelek, de azért viccet félretéve azt hiszem, hogy a jövőben ez egy ki nem használt forrás lehet. Ezt még nem használtuk ki eléggé. Kérem, hogy a jelentésében, hogyha esetleg az én ajánlásaimat is figyelembe veszi, az nagy örömet okozna. Kreutzmann úr, Engel úr és mások is tettek megjegyzéseket arról, hogy mennyire fontos a KKV-k bevonása a közbeszerzésbe. Azt hiszem, hogy sok tagállamban ez valódi probléma, ezzel szembe kell néznünk. Általánosságban nehéz a hozzáférés sok országban, főleg nálunk is, mert nagyon bürokratikus és nagyon nehézkes eljárások teszik nehézzé a vállalkozások számára a részvételt. Nem vagyok benne biztos, hogy említette egy dolgot, ami nekem nagyon fontos, főleg ami a jogorvoslati javaslat mm, átültetésére vonatkozik. Azt hiszem, hogy ez megint csak részét képezi annak, hogy annak a, annak a gondolatnak, hogy lehetővé kell tennünk a vállalkozások számára, hogy hogy a végső döntéseket megfelebezhessék, jogorvoslatra lehetőséget kell tenni. Aztán még egy dolgot említenék. Meglátogattuk a svéd versenyhivatalt, és ott elmondták nekünk, hogy ők felelősek a svéd közbeszerzésekért is, hiszen nagyon fontosnak tartják azt, ezt a versenyképes piac megőrzése szempontjából. Azt hiszem, hogy a közhatóságoknak a, vég, a szerepvállalása ezen a területen a közbeszerzés végrehajtásában nagyon fontos szerepet játszik ezt keretnek kellene tekintenünk, ezt a jelentést a jövőbeni munkánk szempontjából. Egy közmeghallgatást szeretnénk majd szervezni az Európai Bizottsággal közösen. örül le azt, hogy majd még megkapja a szót, és a, az ütemtervről tájékoztathat bennünket. Schwab úr szeretne hozzászólni, és Weiler asszony, miután az összes árnyékjelentéstevő hozzászólt már. Schwab úr, és aztán Weiler asszony, és aztán Wiedner eh, úr a bizottságtól. Schwab úr, köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom az előttem szólókhoz. Rüle asszony nagyon eh, átfogó, nagyon átlátható és transzparens eh, munkatervet, illetve ütemtervet készített, a koordinátorok erről már beszéltek, és igen, az a helyzet, hogy a Lisszaboni szerződés az önkormányzati település önkormányzatoknak is új feladatokat ad majd, erre fel kell készülni. Néhány pontra szeretnék csak koncentrálni, hiszen sok minden elhangzott már. Először is a bíróság döntésére szeretnék utalni a hamburgi ítélettel kapcsolatban. Valóban az a helyzet, hogy az ítélet elég konkrétre sikeredett, ezt nagyon pozitívnak tartom, főleg ami azt illeti, hogy a települési önkormányzatok mennyiben látják előre azt, hogy milyen feladatok várnak rájuk a jövőben. E, mindemellett persze váratlanul is e, érhetnek őket bizonyos, érhetik őket bizonyos feladatok, meg kell néznünk, hogy az ítélet mennyiben támogatja a belső piacot. Rüle asszonynak e, igazat adok, és mások is beszéltek arról, hogy a települési ter- szint mennyiben tud megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket európai szintről meghatározunk. Ezek a követelmények nem igazán egyszerűek részben, de ahogy Rüle asszony mondta, hogy 30%-a a telepési önkormányzatok 30%-a jogi tanácsot ö, igényel. Ez nem, az, nem csak azt jelenti, hogy nagyon bonyolult az európai eh, jog eh, jogalkotás, hanem azt is jelenti, hogy nem volt meg a helyszínen a know-how, és ezért tanácsot kell kérni. A jövőben eh, el kell kerülni az ilyen típusú kiegészítő vagy pótlólagos költségeket, amelyek bürokratikus költségekhez vezetnek. Ami a kiírásokat illeti, itt a kiírások szociálpolitikai implikációiról is szeretnék beszélni, Rüle asszony is felvetette ezt. A Rüfert ítélet sok tekintetben kritikát kapott, és nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, milyen körülményeknek kell megfelelni a közbeszerzésben, illetve a közbeszerzések milyen feltételeket szabhatnak, indokolt feltételeket szabhatnak a az egyes pályázók felé. Nyilván figyelembe kell venni a tagállamokban érvényes minimál bérszabályozásokat, de hogy ezen kívül egyetértek az Európai Bírások, Bírósággal abban, hogy ezen kívül egyéb bérrel kapcsolatos egyes tagállamok számára érthetetlen feltételek megszabása közbeszerzésben megfelele a belső piac elveinek, hát ez kérdéses. Nagyon örülök annak, hogy Rüle asszony ennyire konzekvensen foglalkozik ezzel a kérdéssel, és azt gondolom, hogy az elkövetkezendő fél évben el is fogjuk tudni fogadni a jelentést. Köszönöm. Elnök. Weiler asszony. Rüle asszony el tudja képzelni, ahogy ezt a szemléletmódot, amelyet ön itt előadott, azt osztom és támogatom. Gebhardt asszony is elmondta már, hogy a frakciónk is támogatja ezt. Ön már annak idején is zöld utat kapott tőlünk, és felhatalmaztuk önt arra, hogy haladjon tovább ezen az úton. Azonban lenne néhány megjegyzésem. Schwab úrra szeretnék utalni. Szerintem nem automatikus az, hogy az európai irányelvek, amelyek a tagállamok, tagállamokban túl nagy közigazgatási ráfordítást igényelnek. Nem ez az egyetlen oka annak, hogy tanácsot kérnek a települési önkormányzatok. Szerintem a fiatal önkormányzati tisztviselőknek is szükségük van a tanácsadásra, ez Németországban is így van, eh, még akár a német törvényekkel kapcsolatban is. Minden esetre nagyon gyorsan, nagyon nagy szükség van az egyszerűsítésre. Eh, nem csak Németországban, hanem máshol is, tagállami szinten, Olaszországban, Franciaországban sokszor előfordul az, hogy nagyon szigorú ítéletekre születnek, eh, ítéletek születnek az Európai Bíróságon, legyen szó a kölni vásárról, vagy legyen szó akár más kérdésekről, és ezekben ítéleteket hozott az Európai Bíróság, és ezek az települési önkormányzatokon nagy nyugtalanságot okoznak ennek egy kicsit elébe kellene menni, egy kicsit tisztázni kellene ezeket a dolgokat. Ezért fontosnak tartom azt, hogy a nemzeti parlamentek és a nemzeti parlamenti szakértők, akik közbeszerzési joggal foglalkoznak, ők, őket is vonjuk be a meg hívá, a meghallgatásban nem kell mindig Németországot meghívni, meghívhatunk másokat is, de ahol nagy problémák vannak a végrehajtással, onnan hívjunk meg szakértőket, vagy érintetteket. Van még egy negyedik jelentéstevőnk, szimpatikus, okos francia kollégáról van szó, a mi frakciónkban van, futó úr, ő is írt egy jelentést, elnézést, hogy hirtelen elfelejtettem a neve, nevét, Nos, a teljes vitánk szempontjából ő, az ő jelentése és nagyon fontos elemet képvisel. Rüle asszony, beszéltünk a kritériumokról, ökológiai, szociális kritériumokról. Engem érdekelne azonban az egyéb tíz kritérium, mi lett azokkal, amelyek a korábbi irányelvben szerepeltek és ezekről nem igazán beszélünk, mert persze az ökológiai, környezetvédelmi és szociális feltételek a legfontosabbak, de a többi, többi sem érdektelen. Úgyhogy kérdezem, hogy esetleg beszéltek-e már erről, beszéltek-e már a párbeszéd, a versenypárbeszédről. Tudom, hogy Hessenben ez folyik, nagyon sok vita folyik erről, kísérleti projekteket valósítanak meg ezen a területen. Érdekes lehet ez, pozitívnak tartottuk ezt, a versenypárbeszédet támogattuk ezt, eddig úgy hallottam, hogy működik is, de jó lenne, hogy ha a lakosság soraiból is minél több embert bevonnánk a döntéshozásba, ha nem megint egy három-négy fős kis elit csoport döntsön, hanem minél többen vegyenek részt a döntéshozásban. Az utolsó pont pedig az Európai Bizottság a médiában mindenhol mm, bejelentette, nagy dobra verte, hogy egyszerűsíti a jogszabályokat a pénzügyi válság következtében a versenyszabályokat. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a hatása, milyen egyszerűsítésről van szó, pozitíve ez az egyszerűsítés, és ez a jövő szempontjából mit jelent. Tudom, hogy ez most egy kicsit sok, nem kell mindent a jelentésébe belefoglalnia, de talán egyes pontokat megfontolásra érdemesnek tart. Köszönöm. Nagyon szépen Köszönöm Weiler asszony, és köszönöm azt is, hogy ilyen komoly szerepet vállal ezzel a dossziéval kapcsolatosan. És remélem jó lesz az együttműködés mindenkivel. Widner kollega kért még szót a bizottság részéről. Kérem, legyen rövid, mert még lesz bőve lehetőség erről szót váltani, és utána visszaadom majd Rüle asszonynak a szót egy rövid összefoglaló erejéig. Tudom, hogy Klász asszony és Szártórió kollega már várják, hogy megkezdődjön a munka. Köszönöm, elnök úr, tényleg rövid leszek. A jelentés két kérdésre összpontosít. Egyrészt a koherencia, a többi közbeszerzés és egyéb, a közbeszerzés és egyéb politikák közötti koherenciára. Ez fontos, Tudjuk, hogy sok kezdeményezés született, nem csak a DG Market, hanem több főosztály általános igazgatóság részéről is, úgyhogy lesz egy iránymutató dokumentum jövőre, megpróbáljuk ezt összefoglalni, de ez áll a középpontban, és ezt figyelembe kell venni ez lesz egy általános iránymutatása közbeszerzéssel foglalkozó hatóságok számára, mert sok esetben zavar van, hogy különböző irányból érkeznek a különböző dokumentumok. A másik fontos kérdés az esetjog. Az gyorsan felélődik jelenleg, különösen a közbeszerzés és a, a PPP keretében. Ezt elemezzük, és megpróbálunk megfelelő értelmezést adni, ami reméljük mm, hozzájárul ahhoz, hogy tisztább legyen, áttekinthetőbb legyen a helyzet. Ez a két fő téma jelenleg, és a bizottság azt mondhatja, hogy mi törekszünk önökkel az együttműködésre a jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, és örömmel várjuk mi is az együttműködést ezzel az anyaggal kapcsolatban. Rőle asszony, néhány záró megjegyzés. Én is gyors leszek. Először is szeretném az árnyék jelentések felelőssének a figyelmét felhívni, hogy itt a kereteket világossá akarjuk tenni, négy oldalam van, úgyhogy meg kell nézni, hogy mi a lényeg, nem lehet mindent elmondani négy oldalban. Fontos a meghallgatás, ez az első lépés, és jó, hogy ott minden elhangozzon, ami fontos. Ami pedig a jogorvoslat irányelvet illeti, ezt nem említettem, ezt röviden elmondom én, azért, mert a határidőt még nem járt le. Tehát ezzel még várni kell. A megvalósítási határidő még nem telt el. Röviden szólhatok róla, de messze menő következtetéseket ebből még nem tudok levonni, csak azt, amit a bizottság is elmondott, hogy mire kíván ő, koncentrálni. De majd, ha összeülünk a kollégákkal, akkor ha mi tudjuk, hogy ki felel ezért, akkor elő tudjuk készíteni a meghallgatást, és januárban majd a tervezetemet elkészítem, és akkor benyújthatják a módosító indítványaikat ezzel kapcsolatban. Köszönöm, tényleg hogy vállalta ezt a szerepet, és akkor szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a jelenlegi tervek szerint a meghallgatás január 25-én vagy 26-án lesz. Még nem biztos az időpont. Köszönöm mindenkinek, és most pedig folytatjuk az utolsó napi rendi ponttal. Ez nagyon fontos dosszié a Környezetvédelmi Bizottságban. Ez pedig a biocid termékekkel kapcsolatos, azoknak a forgalomba hozatalával, és hát Klász asszony üdvözlöm körünkben, aki felelős ezért a dossziért. Örülünk, hogy itt van velünk, és Szátori asszony, aki a felelőse, ő vezeti a mi munkánkat, ő állítja össze a véleményt a jelentéssel kapcsolatban. Jó az együttműködés a két bizottság között, és először is azt kérném a bizottságot, hogy a hatástanulmányt foglalja össze ezzel az anyaggal kapcsolatban. Ez most már bevett gyakorlat a bizottságunkban, hogy így járunk el, és örülök, hogy Szártóri kollega is ezt javasolta. Tehát először a bizottságnak adnánk meg a szót, hogy szóljon a hatástanulmányról, utána jön a raportőr, és majd utána a vita, ha ezt így el tudják fogadni. Santo Brecci asszony, nem tudom, jól ejtem ki a nevét a bizottság részéről, ő a DG Environmentnél osztályvezető, és ő volt felelős a hatástanományért. Ennek az összefoglalóját mindenki megkapta, ha jól tudom, öt oldal. A teljes hatástanomány az 80 oldal, de elérhető azok számára, akik ezt el akarják olvasni, de csak angolul. De azt hiszem, hogy ez az összefoglaló minden nyelven rendelkezésre áll. A raportőr ismeri persze ezt az anyagot. Úgyhogy akkor Sprecsi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Majdnem jól ejtette ki a nevemet. Bricsi egyébként, de majdnem jó volt. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezzel is törődik. Köszönjük a Szártori asszonynak is, hogy véleményt készít erről a nagyon fontos javaslatról, és annak is örülök, hogy Klász asszony is itt van. Úgyhogy nagyon gyors áttekintést adnék, hogy mi a javaslat célja, és ez elmondja egyben a hatástanulmány lényegét is. Arra kell gondolni, hogy volt egy irányelv 8 éve ugyanerről a kérdésről. A megvalósítása részben kielégítő volt, részben azonban nagyon komoly csalódást okozott, és nem volt hatékony. A pozitív az volt, hogy segített a környezetvédelemben bizonyos anyagokkal kapcsolatban, amelyeket visszavontak a piacról, bizonyos hatalmi anyagokat. Most már sokkal jobban tudjuk, hogy milyen termékek vannak jelen a piacon. Korábban ez nem volt így, és bizonyos tagállamok semmiféle jogszabályjal nem rendelkeztek a biocid termékekkel kapcsolatban. Tehát a biocid irányelv, amely ugye 8 éve létezik, számos pozitív hatást kifejtett, de azt is látnunk kell, hogy túlságosan magasak a költségek, nem mindenütt adott a hatékonyság, és ez a magas költségarány ez azért van, mert nagyon sok társaság van jelen a piacon, és azok, akik ilyen végtermékeket állítanak elő, a legtöbb esetben kis- és középvállalatok, és akik az eredeti hatóanyagot állítják elő, azok sok esetben nagyobb társaságok, és mi szerettük volna figyelembe venni ezeket a költségeket, és a cél az volt, hogy hatékonyabbá tegyük a jogszabályt, hogy védjük a környezetet és az egészséget, és segítsünk az iparnak, és a, abban, hogy biztos termékek kerülnek, biztonságos termékek kerülnek a piacra. Ez volt a fő cél. Tehát először a megfelelési költségeket akartuk csökkenteni, és ez az adatkövetelmények miatt van így, az adatközléssel kapcsolatban, és hát hatása van a KKV-kra is. A másik cél, hogy gyorsan összefoglaljam, hogy javítani kell a környezet és egészségvédelmet. Itt még van néhány hiányosság a jelenlegi irányelvben, és ezeket a joghézagokat be kell tömni. Egy példa, és ez a sajtóban is megjelent egy évvel ezelőtt körülbelül, és ez azt jelenti, hogyha van egy valamilyen fogyasztói termék, amely biocid anyagokat tartalmaz, vagy azzal kezelték, ha ez megjelenik az európai piacon, akkor ez csak akkor jelenhet meg, hogyha igazolják, hogy milyen biocid termék áll a háttérben. De hogyha ez import áru az európai piacon, akkor jelenleg semmilyen eszköz nincs ennek az ellenőrzésére. És volt néhány eset, nem is néhány, több. Ö, ha jól emlékszem, cipőkkel és kanapékkel kapcsolatban azt hiszem, hogy ezt valamilyen anyaggal kezelték, olyan anyagokkal, amelyek tiltottak az európai piacon, és ez komoly sérüléseket okozhatott a fogyasztóknak, és nagyon sok esetben kórházi ellátásra szorultak azok, akik ezzel kapcsolatba kerültek, úgyhogy ezeket szeretnénk itt orvosolni. Ez lenne a cél, ez csak egy példa volt az új javaslatban, mi megcélozzuk a, a jobban ezt az egészség és környezetvédelmet. Fontos cél a költségcsökkentés, mint említettem. A hatástanulmány több opcióval foglalkozott. Világosan kiderül, hogy minden esetben költségcsökkentést kell elérni, a kezelt cikkeket kivéve, ott van egy kiegészítő rendelkezés, hogy a címke, címkét hogyan kell alakítani, ki kell hangsúlyozni, hogy itt biocid termékekkel történt a kezelés, ez jelenleg nem létezik ez a címkézési követelmény, de erre véleményünk szerint szükség van a megfelelő védelem érdekében, a tudatosítás érdekében, és látom, hogy például a kanapék és a cipők esetében ez azt hiszem, hogy nem csak allergia, az allergiások esetében okozott megbetegedést, hanem mindenkinél, aki ráült erre a diványra, vagy felvette ezt a cipőt. És tehát ez a költségekkel kapcsolatban itt nőhetnek a költségek. A többi esetben ö, csökkenteni kell a költséget, és növelni kell a, a hatékonyságot. Néhány példa. Az egyik, ez eredményezhet költségcsökkentést, hogy a termékek engedélyezési eljárásával kapcsolatban több részletre van szükség, és ezeket jobban meg kell magyarázni. Egy példa, hogy most nincs határidő a tagállamok számára annak bizonyítására, hogy igazolják, mit tartalmaz a végtermék. Tehát, hogyha a társaság megadta a megfelelő információkat, akkor nem tudja, hogy a termék mikor kerül elfogadásra. Hát ez nem igazán jó, ami az adminisztratív hatékonyságot illeti. Az iparnak sem jó, mert nem tudnak tervezni, hogy hogyan alakítsák a marketing stratégiájukat. És hát fontos a kutató szféra szempontjából is az, hogy mire számíthatnak. Ez csak egy példa, és hát számos egyebet is említhetnék, de nem akarok részletekbe menni, csak ha kérik. de növelni kell a hatékonyságot, és ehhez központosított rendszerre van szükség a termékek engedélyezésével kapcsolatban. Most párhuzamos rendszer működik, hogy először is a tagállamok folytatják az engedélyezést, nagyon specifikus határidőkre van itt szükség, meghatározott határidőkre, de ugyanakkor lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy központosított eljárás keretében engedélyezzenek termékeket, és ezt azután a Helsinki ügynökség kezelheti, amely foglalkozik a vegyi anyagokkal, és hát ez is oda tartozhat, ez növelheti a hatékonyságot. És ez gyorsíthatja a rendszert. Azt ajánlottuk, vagy javasoltuk, hogy először csak az alacsony kockázatú termékekre terjedjen ez ki. Ugye a cél, hogy javítsuk a rendszert, és a kisebb társaságokat is arra akarjuk készíteni, hogy innovatívak legyenek, amelyek kevésbé kockázatosak, és hát szeretnénk ezt aztán később kiterjeszteni minden termékre, amely az új anyagokat tartalmazza, azokat, amelyek a jövőben jelennek majd meg a piacon. A másik elem, ami fontos, és mi lehetővé tesszük a tagállamok számára, hogy továbbra is nemzeti szinten engedélyezzék a termékeket, ezért a kölcsönös elismerés kérdését megerősítettük. A társaságok tehát még mindig élvezhetik a belső piac előnyét, és hogyha egy tagállam megadja az engedélyt egy biocid terméknek, amelyet a akkor a többi tagállamnak ezt el kell fogadnia, ha csak nem tudják igazolni, hogy miért nem. És lehet persze a peszticid <clears throat> növényvédőszer irányelvel is ezt párhuzamba állítani, ez egy picit enyhébb lesz, de azt hiszem, hogy különbséget kell tenni itt a biocid és a peszticid terület között. A biocid esetében olyan a piac, amely nagyon sokféle. Tehát olyan termékek jelennek meg, mint például a különböző hajózási termékek, fertőtlenítők, a legkülönbözőbb termékek. Tehát a piac, ha mondhatom, sokkal iparibb, mint a mezőgazdasági, és még akkor is, hogyha vannak átfedések, vagy például herbicidek is megjelennek. Tehát általánosságban itt inkább ipari termékekről beszélünk, és ez nem annyira helyi jellegű, mint a peszticideknél. Éppen ezért a kölcsönös elismerést jobban hangsúlyozzuk. És ezt el is kisderül a hatástanulmányból. Még néhány más példa a költségcsökkentésre. Ugye az adatközlés kötelező, nagyon fontos, aztán javítottuk az adatkövetelményeket, pontosítottuk, és a tagállamoknak biztosítani kell, hogyha a társaság egy dossziét terjeszt elő, akkor nem kell mindig minden adatot bekérni, ha ezt a termék nem igényli. Jelenleg az alacsony kockázati megközelítés keretében ez nem működött. Ugye ezt úgy gondoltuk, hogy ez egy egyszerűbb eljárást biztosítson, hogy a könnyebb termékekkel könnyebben boldoguljon a, a társaság, de hát ez nyolc évben csak néhány termék volt, amelyet ennek keretében tudtunk elfogadni. És Javasoltunk egy harmonizált struktúrát a díjakat illetően, amelyeket nemzeti tagállami szinten alkalmaznak. Itt egy megfelelő struktúrára van szükség, most nem a konkrét összegre vonatkozik ez, és ez aztán fontos lenne a központosított eljárásban, és ott a komitológiai eljárást is figyelembe kell venni. A REACH egy jó példa, tehát kell egy rendelet a, a díjszabályozásra, és a javaslatban megjelenik az, hogy hogyan csökkenthető a a KKV-k esetében. Végül pedig, hogy lekerekítsem, a korábbi irányelvből rendelet lesz, hogy ne legyen megvalósítási időszak, átültetési időszak, és még fontosabb, hogy az administratív terhek is csökkenjenek így módon, és hát még fontosabb ennél is, hogy egy, a határidőket egyhangúan és egyöntetően lehessen alkalmazni. Ez fontos a definíciók szempontjából, a határidők szempontjából is, így a társaságok jobban élvezhetik a belső piac nyújtotta előnyöket. Most abba hagyom, ha azt hiszem, hogy nagyon sokat beszéltem. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Köszönöm, várom a kérdéseket. Köszönjük szépen. Nagyon jó volt, hogy összefoglalót állított össze erről a rendkívül átfogó hatástanulmányról. Tulajdonképpen a rövid összefoglaló nem igazán tükrözi a valódi tartalmát ennek a hatástanulmánynak. Tehát amikor az ön hatástanulmányát elolvasom, akkor nem igazán értem, hogy milyen opciók mellett döntöttek, és azt hiszem, hogy az lenne az első lépés, hogyha az opciókat, a kiválasztott opciókat talán fel tárnák, aztán pedig a 48. oldalon egy táblázatot is láthatunk. Ez egyértelműen megmutatja a költségekről és megtakarításokról szóló vizsgálatokat. Egyébként ez nagyon helyes lenne, hogyha ez alapján tudnák alátámasztani a megállapításaikat. De azt hiszem, hogy a, ha nagyobb nyilvánosságot biztosítanak ennek a hatástanulmánynak, akkor ez minden bizonyjal növeli annak sikerét, és mindenképpen bátorító a szakbizottság számára is. Úgyhogy ez csak egy technikai szempont volt részemről, most pedig nagyon nem tudom, hogy Klász asszony vagy Szártóri asszony szeretne szólni először, ki kezdi meg a vitát. Talán Szártóri asszony, hiszen ő a jelentés készítője. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne néhány nyitó megjegyzésem a javaslat tartalmát illetően. Először is szeretném elmondani, hogy elégedett vagyok azzal, hogy rendeletre rendelet fog születni, ahogyan a bizottság képviselője ezt kiemelte. Azt hiszem, hogy az ilyen jellegű eszköz a lehető legjobb jogi eszköz arra, hogy ilyenfajta kérdésekkel megbírkozzunk, ugyanis ez közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Így tehát hozzásegít ahhoz, hogy a különböző problémákat leküzdjük a végrehajtás kapcsán, és ennek nagyon örülök. A második pont, amelyet szerettem volna megemlíteni, az az, hogy ahogyan Harbor úr is kiemelte, július 22-i levelében, amelyet az elnökök értekezletéhez írt, van egy probléma, amely a szakbizottsági hatáskörökre vonatkozik. A részletek, az összes részlet nem szerepel itt, tehát nem sikerült az összes részletet még megbeszélni az ENVI szakbizottsággal. Nagyon örülök neki egyébként, hogy Klász asszony itt van velünk, és elmondhatom, hogy a lehető legnagyobb mértékben együtt kívánunk működni. Erről már beszéltünk egyébként egyszer, és a hatásköri kérdést teljes mértékben meg kell tárgyalnunk. Az IMCO jelentéstevőjeként, tehát nagyon remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel is szorosan együttműködhetem. Lényegében a javaslat megtartja az eredeti 98 per 8-as irányelv szerkezetét, de nagyon sok javításra, fejlesztésre volt szükség. mondhatom, hogy úgy érzem, hogy szükséges számos aspektust megvitatni, és úgy érzem, hogy vannak olyan kérdések, amelyeket módosítani kell. Úgyhogy ezekről a pontokról szeretnék most szólni. Először is az adatmentesítési kritérium. Az hatóanyagoknál, ahogyan az egyébként a az ötös cikkben szerepel a javaslatban, ezt jobban meg kell határozni annak érdekében, hogy a megállapított célokat elérhessük. Szerintem jobb módokat is lehetne találni arra, hogy a felelősségmentesítéseket érvényesíteni lehessen a belső piacon. Ugyanakkor viszont a fogyasztóvédelem magas szintjét, illetve az állatvédelem magas szintjét megvalósíthassuk, illetve környezetvédelmét. Aztán a következő a közösségi engedélyezés. A javaslat megállapítja annak lehetőségét, hogy egy központi engedélyezési rendszer alakuljon ki. Én ezt üdvözlöm. Ez ugyanis biztosíthatná a gyorsabb működést, és azt is lehetővé tenné, hogy más tagállamok számára konzultációs rendszer valósuljon meg. Ez azért lenne nagy segítség, mert a pusztán kölcsönös elismerésen alapuló rendszer ebben az esetben nem működhet. Tehát az a kapcsolatban, amit most a bizottság elénk tárt, a közösségi engedélyezési eljárás kiterjesztése más kategóriákra progresszív, azonban 2023 után ez olyan tényező lesz, amely talán túlságosan hosszadalmas. Úgyhogy ezen el kellene gondolkoznunk. Harmadik pont pedig kutatás és innováció témája. A rendelettel szerintem világos, hogy mennyire fontosnak tartjuk a kutatás javítását és megőrzését. Azonban a javaslat 46. cikke tartalmaz egy meghatározást arra vonatkozóan, hogy eh, hogyan kell elvégezni a tudományos kísérleteket és teszteket. Ez egy különösen kényes kérdés nagyon sok érintett szektor számára. Főként, amikor ezen eljárások költségéről beszélünk. Figyelembe véve azokat a szabályokat, amelyeket alkalmazni kell a vizsgálatok és kutatások esetében, Fontos emlékezni arra, hogy a költségeket igyekezzünk alacsonyan tartani. Annak érdekében, hogy biztosíthassuk, hogy a kutatást és fejlesztést nem akadályozzuk. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy egyes szervezetek, illetve baktériumok a biocid termékekre rezisztenciát fejleszthetnek ki, ezért fontos, hogy kutatást végezzenek ezen a területen. Illetve amikor a keretek létrehozásáról esik szó, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy itt egészen pontosan milyen eljárás szerepelhet, egy biocid termék esetében, ahol magát a keretet már engedélyezték. Ami pedig a hatóanyagokat illeti, egy adott keretformula tartalmát, keretformulában megtalálható hatóanyagok engedélyezéséről van szó. Ami pedig a kölcsönös elismerést illeti, Szerintem ez egy olyan terület, amely már javult, azonban itt a fő akadály az, hogy nincs elég tapasztalat az ilyen eljárások végrehajtásával kapcsolatban. Tulajdonképpen még egyik kölcsönös elismerési eljárás sem zajlott le teljesen. Hogy részletesebb kritériumokra van szüksége az, hogy biztosítsuk, ennek hatékony működését. Aztán van egy másik terület, ahol nagyobb definícióra, több definícióra van szükség, illetve pontosabbra, ez a 17. cikkben az alacsony kockázatot jelentő biocid. Azt gondolom, hogy itt egy pontosabb meghatározásra van szükség, a rendes felhasználási feltételekre vonatkozóan, annak érdekében, hogy ezt a cikket pontosan meghatározhassuk. Aztán, ami pedig a kezelt anyagokat illeti, illetve a hatály kiterjesztését, azt hiszem, hogy ez az egyik fő oka ennek a felülvizsgált változatnak. Nagy örömmel látom, hogy a kezelt anyagok is szerepelni fognak a szövegben, főként ahogyan az a 47. cikkben szerepel, amely címkézési követelményeket állapít meg ilyen jellegű anyagoknál, és az 58-as cikkben szereplő cikkekre vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza. Főként olyan anyagoknál fontos ez, amelyek az Európai Unión kívülről érkeznek. Aztán egy összehasonlító értékelésről is szól a szöveg az engedélyezés megújításával kapcsolatban. Egy konkrét terméknél már volt tapasztalatunk. Itt egyébként az egyéb képviselőktől is szeretnék hallani néhány javaslatot. Az egyik legfontosabb kérdés, az a hatóanyagok és piaci termékek forgalomba hozatala, illetve a formulátor számára nyújtott idő ahhoz, hogy engedélyeztesse a terméket, és azt forgalomba hozza. Nyilván dönthetnek úgy, hogy az illetékes hatóság döntését megvárják, anélkül, hogy jelentkezést, kérvényt nyújtanának be. Ezek a potyautasok. Fontos egyébként, hogy ne használják ki azokat, akik pedig még az engedélyezésre várnak. Nagyon gyakran KKV-kről beszélünk. A KKV-kkal kapcsolatban pedig az EU-nak meg kell próbálnia védeni azokat a lehető legnagyobb mértékben. Tehát itt egy kettős célkitűzésünk van, nagyon bonyolult lesz a témával kapcsolatos munka. 20, január 25-én, 26-án lesz egy találkozónk az eszmecserére vonatkozóan, és aztán pedig február 26-áig lehet módosítókat benyújtani. Minden esetre, amikor az 50-es házszabálynak megfelelő eljárást illeti, szerintem Klászasszonynal együtt tudunk működni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szátori asszony. Azt hiszem, hogy valóban meg tudnak állapodni klasszasszonyal abban, hogy mely témák érintenek minket. Hogyha megnézik egyébként a hatástanulmányt, akkor a termékengedélyezés, illetve amiről Kunyava asszony, biztos asszony is szólt már, illetve a piacfelügyeleti kérdések. Ezek azok a témák, amelyekkel szakbizottságunk elsősorban foglalkozik, illetve a kölcsönös elismeréssel, de én biztos vagyok benne, hogy ezzel foglalkozik ön is. Akkor most egy általános vitát kezdünk, de először is nézném, hogy kik vannak itt az árnyékjelentéstevő közül. Gebhardt asszony, Buzoly úr, Kreuzmann úr van itt helyette. A fáradhatatlan Rüle asszony, hogyha szeretne hozzászólni, akkor kérem tegye meg. Fox úr is itt van az ECR részéről, Szavini úr nincs itt. Barnier úr szintén itt van, aki hozzá akar majd szólni. Úgyhogy akkor kérem, hogy nagyon röviden szóljanak, hogy a bizottság is tudjon válaszolni. Klász asszony, bocsásson meg. Hát majdnem kifelejtettem. Nem akartam már utaltam rá, hogy ön fog szót kapni, úgyhogy boldogan meg is adom a szót most. Vagy pedig a végén akar, hát ön dönthet erről. Először is köszönetet szeretnék mondani. Elnök úr, és köszönöm, hogy hozzászólhatok az önszakbizottságában. Röviden szeretnék hozzászólni, hiszen Szártóri asszony nagyon átfogó eh, beszámolót tartott, és a lényeges pontokra már utalt. Ami a a költség megbecsülését illeti, erre már beszéltünk az mv ben is, úgy tűnik, hogy nagyon nehéz lesz a költségek előrevetítése, hiszen ez a téma, ezt a témát nem lehet csak euróban és centben mérlegelni, vannak más nyereségek is, az egészség, a környezet, stb. Persze másik oldalon ott vannak a költségek, amelyeket hát valahogy biztosítani kell, de ahogy a vitában is elhangzott, ezt a két oldalt egyeztetni kell, harmóniába kell hozni egymással. Nincs túl sok értelme az egész jelentésen végigmenni mind a két szakbizottságban egymástól függetlenül, mert, van, mert vannak közös pontok, úgyhogy azt hiszem, hogy a megerősített együttműködés a legjobb forma. Szeretném a azokat a pontokat megemlíteni, amelyek számomra különösen alapvető jelentőségűek, és a kollégák erre rátérhetnek majd. Ami a hatástanulmányt illeti, amelyet az Európai Bizottság benyújtott, hát ezzel kapcsolatban nagyon széleskörű költség becslés szerepel, 193 millió eurótól 700 millió euróig terjedhet ez a költség, hát ez azért mégiscsak elég széles skála. Ami a költségek megtakarítását illeti, ezt is meg kell indokolni, látom, hogy új pontok merülnek itt fel, új cikkek szerepelnek a jelentésben. Azt hiszem, hogy jó az, hogy tájékoztatást kapunk, és azt mondjuk, hogy ami a harmadik országokból az Európai Unió piacára érkezik, az az Európai, arra az Európai Uniós szabályoknak kell e, szerepe, e, vonatkozniuk. Ami azonban a hatóanyagokat illeti, vagy ami a, a összetevőket illeti, hogyha mondjuk veszek egy kanapét, abban azon legyen rajta, hogy azt mivel kezelték, az biocidanyag vagy nem. Szerintem fontos az, hogy ellenőrizzünk, inkább az ellenőrzésre helyessük, helyezzük a hangsúlyt, a pia, a, ami a mi piacunkra érkezik, az feleljen mi, feleljen meg az Európai Uniós elvárásoknak. Persze végig kell gondolni, hogy ezt az ellenőrzést hogyan lehet megvalósítani. Az EHR-nak is nagyon sok kompetenciája lesz. Az ENVI bizottságban, ugye beszéltünk erről, az EHR-t a RICS során hoztuk létre, és itt is nagyon nagy dugók vannak, hogy úgy mondjam, összetorlódtak a feladatok. Ami a vegyi anyagokat illeti, mindenképpen érdemes lenne az Európai bizottság felhívásával már most foglalkozni, már most foglalkozni ezekkel az intézményekkel, megnézni, hogy milyen költségeket vetnek ezek fel, és megpróbálni itt is valamilyen megfelelő eljárást találni, amely mindenki számára elfogadható. Az Európai Bizottsági Központi Európai Szintű engedélyezést javasol, de ez csak az alacsony kockázati kategóriájú termékekre vonatkozna. Hát én itt is a rátérnék egy fontos pontra. Ki dönti el, hogy melyik termék köthető össze a kis kockázattal, és melyik nagy kockázattal. És aztán a kölcsönös elismerésben is ennek szerepe van. Ez lenne az első lépés. A nagy cél azonban az, hogy az egész Európai Unióban mindenhol egyforma biztonsági sztenderdek eh, valósuljanak meg, egyforma egészségügyi normák valósuljanak meg. Szátori asszony, hogy ha én például Olaszországba megyek nyaralni, és ott szúnyogírtót vásárolok, akkor elvárom, hogy ez megfelel az én egészségügyi elvárásaimnak és biztonsági elvárásaimnak. Nem szabad ezt szem elől mm, téveszteni. Európában egységes belső piacon mozgunk, és ezért kell közösen ezeket a kérdéseket szabályozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen szorosan együttműködik velünk Klász asszony ebben a projektben, és köszönjük szépen, hogy kiemelte a belső piaci vonatkozásokat. Egyetértek önnel, ami a hatástanulmányt illeti, és az Európai Bizottság a közigazgat, az adminisztrációs megtakarításokat is felvetette, Persze, nekünk a fogyasztói kérdésekre kell koncentrálnunk. Igaz, hogy hatalmas költségekkel jár ez az új szabályozás, de hát nagyon nagy nyereséget is hoz ez. Ebben a javaslatban csak egy nagyon rövid kis bekezdés vonatkozik a nagy költségekre ami pedig a címkézést illeti, a címkézéssel kapcsolatban már beszéltünk tegnap a textiltermékekről, illetve az új szálakról. Mendes, úrral, Mendes úr jelentésével úgy látszik, hogy itt van, vannak közös halmazok. Térjünk rá az árnyék jelentéstevők hozzászólására, Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, most már tényleg én vagyok az árnyék jelentéstevő ebben a témában nagyon sok árnyék jelentéstevőt képviseltem is, helyettesítettem is, de most tényleg a saját nevemben szólok. Nagyon fontos témáról van szó. Nem mindegy az, hogy mi itt mit csinálunk ebben a szakbizottságban. Nagyon sok termékről van szó, mindenféle háztartási eszközről, fertőtlenítőszerről, számos termékről, olyan termékekről, amelyek tárgyát képezi ennek a vitának. Két célt határozott meg az Európai Bizottság – az egyik az, hogy a felhasználási költség, a végrehajtási költségeket csökkenteni kell, a másik pedig az, hogy a környezetvédelem és az egészségvédelme prioritás. E, számomra ebben az összefüggésben a költségek másodrangúak. Számomra az elsőrangú kérdés az, hogy biztosítanunk kell, hogyha biocidet használunk, akkor az biztonságos, megfelel a környezetvédelmi normáknak nem szennyezik a vizet, az ivóvizet, a polgárok egészségét, a szervezetet. És ami a biocid és antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát illeti, ezzel kapcsolatban is nagyon sok új információnk van, és ezek is azt indokolják, hogy minél kevés, kevesebb biocidet Mm, engedjünk a piacra. Ezért nem is nagyon értem ezt a költség eh, vitát, nem is értem azt, hogy hogyan lehet minél olcsóbban elérni azt, hogy végrehajtsuk ezt a szabályozást. Én nem is értem, hogy miért vitázunk erről. Mert vannak az Európai Bizottság javaslataiban eh, pozitív elemek, ezeket már részben megemlítették az előttebb szólók. Például a kezelt anyagok vagy termékek eh, felvétele, a címkézés, a jobb piacfigyelés, ellenőrzés, az importok ellenőrzése, a nyomon követhetőség. Ezek mind pluszpontok. Azonban vannak aggodalmaim is, ezekkel kapcsolatban még meg kell néznem a szöveget. A félelmem az, hogy amit az Európai Bizottság itt most a kölcsönös elismerés enyhébb változatának tekint. Nos, ez vajon nem a követelmények enyhítése-e? A termékek engedélyezésével összekapcsolt követelmények enyhítése. Tehát a bürokrácia leépítésével egy időben a védelmi szintet is csökkentjük. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell néznünk pontosabban. Ez a mi szakbizottságunk kompetenciája, főleg ami a fogyasztóvédelmet illeti. Úgyhogy Szártori asszonynal teljes mértékben egyetértek. Itt most eh, tényleg meg kell próbálnunk erősebben együttműködni ezen a területen, hiszen itt nem csak környezetvédelemről van szó eh, elsőrangú célként, hanem az egészségvédelemről, a fogyasztók egészségének a védelméről és remélem, hogy elég időnk lesz erre, és a jelentéstevővel még egyeztetni tudunk ebben a témában, hiszen ezen a területen számos pont felmerül még. Nem szabad a gyereket kiönteni a fürdővízzel, hanem ott, ahol lehetőséget lehet biztosítani az egyszerűsítésre, azt ott meg kell valósítani, de a védelmi szint fenntartása mellett. Elnök, köszönöm szépen, Gephardt asszony. Krolcman Köszönöm szépen, elnök úr, kollégám azt kérte, hogy az Álde eh, nevében eh, mondjam el a véleményét, úgyhogy ezt fogom elmondani. Az Álde eh, árnyék jelentéstevője egyetért az Európai Bizottság javaslatával, amely az, az irányelv feldolgozását, átdolgozását illeti az engedélyezési eljárás egyszerűsítését támogatja, és az adminisztratív terhek csökkentését is támogatja mind a közféra, mind a magánszféra eh, számára. Egyetértünk a hatállyal, eh, a, főleg az, az élelmiszerek szempontjából, hiszen ez különösen veszélyeztetné az eh, egészséget. a bioci termékekkel kezelt eh, termékek esetében különösen fontos eh, a hatóanyagok vizsgálata, hogyha ezeket az Európai Unión kívül állították elő a nem Európai Unióban előállított termékekről beszélve, ezeknek is meg kell felelniük az Európai Uniós szabályoknak, hiszen egy EU és egy piaci elv érvénye, érvényesül. A versenyt nem szabad torzítani, az Európai Uniós cégek nem szabad megengedni, vagy nem szabad ösztönözni, bátorítani azt, hogy az Európai Uniós cégek máshova települjenek, ahol nem kell bizonyos szabályokat betartaniuk. a központosított eljárás és a meglévő eljárás kombinálása tagállami szinten nagyon komplex kérdés. Nincsen egyetlen eljárás az összes biocid eh, termékre vonatkozóan, pedig ez sokkal egyszerűbb lenne, és egyszerűsítené a vállalkozások életét is, amelyek engedélyt kérnek. Az Európai Bizottság egyik elve az volt, hogy a központosított eljárás valószínűleg a kutatást és a fejlesztést ösztönzi a biocide eset, biocidek esetében, és ez tényleg kívánatos. Azonban biztosítanunk kell azt, hogy ez a központosított eljárás egyszerűbb legyen, mint a nemzeti eljárások, mert különben nincs hozzáadott érték, és nem lenne értelme ezt az új feladatot e, az vegyi anyagokkal foglalkozó ügynökség kezébe adni, mert ez újabb újabb költségvetési terhelésekkel jár az ügynökség számára is. Egyébként nekünk ez elfogadható, hogyha ezt tisztázzuk, tehát az egységes eljárást, és biztosítjuk azt, hogy az új központosított eljárás előnyei és az ezzel járó költségvetési követelmények között összhangban, és most ezt kiegészíteném németül. Kephárt asszony már elmondta, hogy mennyire fontos az, hogy a környezetet és az egészséget ne károsítsuk. Egy környezetvédelmi szervtől kaptam egy nyilatkozatot, amely szerint a biocid termékek előállítóit kedvezik az egyszerűsítő eljárások, azonban a környezet számára hátrányosak. Fontosnak tartjuk azt, hogy az irányelv egyik célja a környezetvédelem és az egészségvédelem javítása. Nem értem, hogyha amikor eh, bürokrácia leépítésről beszélünk, akkor miért gondoljuk azt, hogy ez kevésbé védi a környezetet és az egészséget. Természetesen igaza van a Eh, kolléganőnek, nem szabad olyan termékeket piacra dobni, amelyeket nem vizsgáltunk meg, amelyek a környezetet és az egészséget eh, károsítják. De számunkra egyértelmű. Nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy ha az egyik dolgot megtesszük, akkor a másik dolgot elhanyagoljuk. Eh, természetes számunkra az, hogy csak az egészséget nem károsító anyagok kerülhetnek a közös piacra. Hogyha azonban itt, hogyha ez, el kell mondanunk azt is, hogyha megtakaríthatjuk a bürokrat, bürokratikus kiadásokat, akkor ez kedvez a cégeknek, vállalkozásoknak, főleg a KKV-knek, a felszabaduló összeget az innovációra, kutatásra fordíthatják, és ne felejtsük el, hogy azokkal a pénzekkel, amelyeket megtakarítanak a vállalkozások, munkahelyeket teremtenek. Ez kell, hogy legyen a célunk, az emberek számára munkahelyeket kell teremtenünk. Ezért mi mindig üdvözöljük, hogyha meg lehet takarítani a bürokratikus költségeket, és ennek következményeként innovatív termékeket lehet piacra dobni, és új munkahelyeket lehet megteremteni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kollégáknak mondom, hogy nincs túl sok időnk, és tényleg az Európai Bizottság javaslata mögött meghúzódó stratégiát kell megvitatnunk, és a később majd még kitérhetünk a szakpolitikai elvekre, de most koncentráljunk a, erre a pontra. Ez még csak a folyamat kezdete, nem a vége. Rüle asszony, és aztán foxur úr. Jó, röviden. Arra szeretnék utalni, hogy az, el, az előttem szólókkal ellentétben még mindig az a véleményem, hogy a fogyasztóvédelmi bizottságban vagyunk, nem a szociális bizottságban, nem a foglalkoztatási bizottságban, és nem más bizottságban. Úgyhogy a céljunk, célunk az, hogy a fogyasztókat védjük, a fogyasztóknak kedvezzünk, és az, ezt tartjuk fontosnak. A mi frakciónk ilyen alapon fogja ezt a javaslatot megvizsgálni. Én Szártori Eszönt javaslatom, a mi frakciónk támogatja őt, Tetszik a jelentése nekünk, még ugyan részleteiben nem foglalkoztunk vele, de ezt meg fogjuk tenni. Minden esetre már most biztosíthatom a támogatásunkról. fogsz. Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Kreuzmann úrnak a megjegyzéseiért, ugyanis gyakorlatilag mindennel egyetértettem, főként azzal, hogy biztosítanunk kell, hogy semmi olyan termék nem kerül piacra, amely a környezetet vagy az emberi egészséget károsítja és a hatástanulmányban szerepelt egy megjegyzés, hogy ez az új rendelet a tesztek számának csökkenését eredményezi, és ez szerintem nagyon pozitív. Aztán az értékelések különösen fontosak, hiszen az alacsony árak kedveznek majd a fogyasztóknak. A költségcsökkenés fellendíti a kutatást és az innovációt. Azt hiszem, hogy ez az új rendelet a fogyasztóknak kedvez, de egy kicsit összezavart szocialista kollégám megjegyzése, hogy több bürokráciára van szükség, hiszen az fokozott védelmet jelent. Aztán klasszasszony aggájaival is egyetértek, hogy mi lehet alacsony kockázatú termék és mi nem. Én az alacsony kockázatú anyagok kategóriáját szeretném kibővíteni, hogy több termék szerepeljen benne, így lehet csökkenteni a költségeket, és ez kedvez a fogyasztóknak. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, mondja az elnök Barnier úr, Sáldemóze asszony és Gebhardt asszony megint csak. Most nem szeretném, egy, nem szeretnék vitát indítani, ami később folytatódhat, és még a bizottságnak és Szátori asszonynak is lehetőséget kell adnunk, hogy hozzászóljon. Barnier úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Utalt arra, hogy egy stratégiát kell értékelnünk most, nem pedig az általános tendenciákat. Azt kell megvizsgálnunk, hogy mi fog történni ezzel a szöveggel a jövőben, és azt gondolom, hogy nagyon sok egyéb szöveghez, szöveghez hasonlóan nagyon okos megközelítés alapján került kidolgozásra a képviselők részéről. Azt hiszem, hogy ez is elmondható például a rics kapcsolatos munkánál. Nagyon sajnálom, hogy a vasúti sztrájk miatt problémák merültek fel, hogy kollégák nem tudtak ideérni az ülésre. Azt szeretném mondani, hogy úgy gondolom, a szöveg bemutatása különösen érdekes volt, és ez kapcsolódik a peszticid csomaghoz, illetve annak bemutatásához is, amelyet eléggé szorosan figyelemmel kísértem a francia elnökség során. És szeretném tudni, hogy ön, ön, önök mire gondolnak a peszticid csomag jelenlegi helyzetével kapcsolatban, ahol a biocid csomaghoz hasonlóan talán érdekes lehetőség lenne ez a megtakarításokra. És érdemes olyan helyzetet teremteni, ahol ugyanazt a szöveget korrekt módon az egész Európai Unióban alkalmazzák. Szerintem az üzleti vállalkozások hajlandóak a további szigorításra a közegészség érdekében. Ez kulcsfontosságú az ilyen jellegű bizottság munkája szempontjából. Azt hiszem, hogy az üzleti vállalkozások tehát hajlandóak ezt elfogadni, amíg nem valósul meg persze versenytorzítás, és tisztességes módon alkalmazzák a szabályokat. Nagyon várom tehát, hogy mi történik a peszticid csomaggal, mi történik a ricsel, és a biocid csomagnál mi igazán fontos lesz, az az, hogy az egész Európai Unióban ugyanúgy alkalmazzák azt. Köszönetet mondanék Szártóri asszonynak megjegyzéseiért. A kutatásról szóló megjegyzéseit különösen érdekesnek találtam hiszen ez a fejlődéshez, illetve megtakarításokhoz vezethet. Ami pedig az elkövetkezendő munkát illeti, a bizottság képviselője említette a harmadik országokból származó importokat, ahogyan Klász asszony is utalt erre egyébként, és úgy hiszem, hogy értelemszerűen a közösségi szabályokat kell itt is alkalmazni. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság tette lépéseket az irányba, hogy harmonizálja, illetve javítsa a különböző nemzeti szolgálatok képzését, amelyek felelősségi körébe tartozik, hogy az európai határokat, illetve kikötőket, légikikötőket ellenőrizzék, hiszen ez a fogyasztóvédelmi szempontból különösen fontos például az állati termékek behozatalánál. Úgyhogy kérdezném, hogy a bizottság elgondolkozott -e azon, hogy milyen intézkedéseket lehetne hozni a képzés területén, hogy az Európai Unión határainál dolgozó szakembereket képezzék, illetve hát a nyomon követhetőség különösen fontos téma ebben az esetben, és ez engem nagyon foglalkoztat is. Azt hiszem, hogy a különböző nemzeti szolgálatok képzése olyan szolgálatoknál, amelyek ellenőrzéseket végeznek, különösen fontos. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon fontos, érdekes pontokat hallhattunk öntől, akkor Sáldemőze asszony következik, és aztán pedig Gebhardt asszony, remélem, hogy nagyon röviden szól, mert a bizottságnak és Szátori, illetve Klassz asszonynak is szeretnék meg szót adni. Sáldemőze asszony. Köszönöm szépen nem leszek. Nem fogok most túlságosan hosszan szólni, nem akarok hosszú vitába bocsátkozni. Nyilvánvalóan foglalkoztat minket a fogyasztók biztonsága, és ha pénzt lehet megtakarítani, akkor nagyon gyakran a magas biztonsági szintek csökkenésére kényszerülünk. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője figyele most. Tehát egy nagyon konkrét kérdésem lenne. Ön azt mondta, hogy fontos, hogy jobb piacfelügyelet valósuljon meg, főként az EU-n kívülről érkező termékek esetében. Azonban az aggaszt, hogy mi történik jelen pillanatban a piacfelügyelet területén, hiszen itt most fűztük szorosabbra a szabályokat, és volt pár héttel ezelőtt a bizottságban egy vizsgálat, és ez azt mutatta, hogy csak két tagállam volt, amely hajlandó több pénzt fordítani ennek a mechanizmusnak a fokozására. Úgyhogy csak két tagállam van tehát, amely erősíti a piacfelügyeletet. Hogyha egyszerűsítik a szabályokat, ez azt jelenti, hogy több mintavételre lesz szükség, annak érdekében, hogy a piacfelügyelet jobban működjék. A kérdésem a bizottsághoz, hogy ez realisztikus? Nem lehet más eszközöket használni? Ugyanis ezt a rendeletet nem tudjuk megfelelően elfogadni, hogyha nem tudjuk biztosítani, hogy végrehajtják azt. Köszönöm szépen a hozzászólását, mondja az elnök úr. Gebhardt asszony nagyon röviden. Igen, köszönöm szépen Grajcman és Fox urak által elmondatokra szeretnék reagálni. Hát figyeljenek, amikor beszélek, ezt kérem. Igaziban figyeljenek, Fox úr, különösen. <clears throat> Nem mondtam, hogy több bürokrácia kell. Azt mondtam, hogy ugyanik kell arra, hogy nehogy védett jogokat sértsünk, tegyünk tönkre azért, mert leépetjük a burokráciát. Ez azért nagy különbség a között, amit én mondtam meg, amit ön értett. Krajcman úrnak meg azt mondom, hogy <clears throat> és ezt nagyon jól mondta Gyula azt, hogy nem az Ipari Bizottságban vagyunk, hanem a Fogyasztóvédelmi Bizottságban. És itt látni kell a dolgok lényegét, és nagyon üdvözlöm, amit Szártori asszony mondott, hogy mi mindent kell nekünk megvizsgálnunk azt hiszem, hogy ezzel tartozunk ebben a bizottságban, és azt a sajtóközleményt én is megkaptam, valószínűleg minden német képviselő megkapta, ez egy német szervezettől jön, és amit én teszek, az az, hogy írok nekik, és azt kérem tőlük, hogy pontosan konkretizálják, hogy milyen problémáik vannak, ezeket a problémákat azután előterjesztem a bizottságnak, és kérem, hogy adjanak választ arra, hogy ezek az aggodalmak jogosak-e, vagy sem. Hát ezen a módon kívánom ezt kezelni, és nem úgy, hogy eldobom, és azt mondom, hogy na, egy környezetvédelmi szervezet megint állít valamit. Nem, én utána járok, megvizsgáltatom, és aztán konkrétan lehet erről beszélni, és ez a feladat, amit nekünk meg kell oldanunk. Azt hiszem, hogy folytatni fogjuk mi még ezt a vitát, de most előbb a bizottság és a raportőr következzenek. Tíz percünk van összesen. Brecsi, Brecsi asszony, próbálkozom, de hát... Köszönöm a következő ülésre, mert teljesen jó lesz a nevem kiejtése. Köszönöm. Először is köszönöm Szártori asszonynak és minden egyéb képviselőnek a hozzászólását, azokat a világos és inkább támogató megjegyzéseket, amelyek elhangzottak a javaslattal kapcsolatban. Hát elnézést, hogy nem úgy mutattuk be ezt az összefoglalót, ahogy esetleg elvárták volna de hát néha nem tudja az ember pontosan, hogy a külső olvasó mit is vár el igazán, mert mi annyira benne vagyunk, de hát mindent megtettünk, ami tőlünk tellett, és azt hiszem, hogy az eredmény, amit kaptunk a hatástanulmány alapján, az stratégiailag fontos, de erre majd visszatérek. Én is szeretem volna hangsúlyozni és világossá tenni, hogy ennek a javaslatnak a célja semmi esetre sem az, hogy csökkentsük a védettség szintjét, a környezetvédelem és az egészségvédelem szintjét. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. És azért született meg a javaslat, hogy a környezetvédelem és egészségvédelem azon a szinten, ahogy most létezik az irányelv alapján, bizonyos cikkek kivételével, ez megvan, csak ez nem működik. Nem működik, mert a kísérő eljárás nem hatékony. Tehát van néhány egyéb rendelkezés, a cél a védelem jobbítása. Világos kizárási kritériumok vannak, hogy milyen anyagok nem kerülhetnek piacra, de nem akarok itt részletekbe menni, mert nincs idő. Tehát nem ez a cél. A cél az, és azt kell biztosítani, és ez egy kihívás, és a kockázat és a jótékony hatás közötti egyensúly a fontos, hogy itt egy sokkal hatékonyabb rendszert kell biztosítani, ugyanilyen védettségi szint mellett segíteni kell a KKV-knak és a társaságoknak, vállalatoknak, hogy a jövőben kevesebb kockázatos terméket dobjanak piacra. Jelenleg ezrével vannak biocid termékek az Európai Unióban, Ezrével vannak ilyen anyagok, és néhányan, néhányat ezek közül ki kell váltani, ez biztos. És arra kell bátorítani a vállalatokat, hogy ők kevésbé kockázatos anyagokkal dolgozzanak. Ezért fontos e, ez a tanulmány, és hogyha van valamilyen biocid termék, amely olyan anyagot tartalmaz, amelyet valószínűleg ki kell váltani, akkor kell csinálni egy más termékekkel való összehasonlítást, és megnézni, hogy ez hogyan helyettesíthető költségekkel kapcsolatban hogy miért szükséges ez a védelem, tehát csökkenteni akarjuk a költségeket. Persze, mondtam néhány megjegyzést, hogy a központosított eljárás esetleg jobban bővülhet, de mérni kell óvatosan a kockázatot és a pozitív hatást hogyha 27 tagállam, vagy hamarosan 29 tagállamra egy központosított eljárás vonatkozik, az biztos, hogy hatékonyabb lesz, mert akkor egy helyen lehet ezt az egészet intézni. De csak néhány éve létezik az ügynökség, és most kezd a munkába belejönni, biztosítani kell, hogy a Helsinki ügynökségnek rendelkezésre álljon minden eszköz, hogy jól tudjon dolgozni a kapacitás, a források. Biztosítani kell, hogy ez működjön a gyakorlatban. Azt gondoltuk, talán nem lenne rossz, hogyha ezt így fokozatosan vezetnénk be, ez talán egy jó ötlet, Persze a menetrenddel kapcsolatban lehet néhány kérdés, erre még visszatérhetünk, tehát ez a fokozatos megközelítés segíthet, így felgyorsulhat ez a munka, és meglátjuk, hogy a központosított eljárás hatékony-e. Ez stratégiailag fontos. Szeretnénk, hogy a rendszer jól működjön, mielőtt egy teljesen központosított rendszerre térünk át. Most minden tagállami szinten történik a közös kölcsönös elismerés jelenleg nem működik, és itt azt hisszük, hogy a kölcsönös elismerés nagyon fontos, biztosítani kell magas szintű védelem mellett, ugyanazok a feltételek érvényesüljenek, és nem lehet, hogy alacsonyabb védelmi szint érvényesüljön ennek keretében. Ha mondjuk van egy ilyen termék, látom, hogy ez most mindenütt ott van, ez lehetővé teszi a feltétlenítést. Hát akkor miért kell, hogy a feltétlenítés más legyen az egyik tagállamban, mint a másikban? Lehet, hogy vannak ott különleges problémák, mert <clears throat> más kockázatok jelennek meg, ez helyi adottság, de hát az ilyen általános használatú fertőtlenítőknél én nem látom be, hogy miért nem lehet ez egy központi engedélyezés tárgya, és miért kell ezt blokkolni egy tagállamnak. Ha van blokkolás, ami igazolható, hát akkor azt megnézzük, akkor ezt viszont igazolni kell. Mi úgy gondoljuk, hogy ezekkel az intézkedésekkel biztosítható a védelem, csak éppen, ahogy mondták, kevesebb lesz a költség meg a bürokrácia, ez lenne a stratégiai cél. Hallottam néhány megjegyzést a címkézéssel kapcsolatban, hát ez lehetővé teszi a nyomon követhetőséget, tehát hogyha nincs címke, akkor nem látjuk, hogy mi van hogyha ott vannak a diványok, amiket importálunk, hát nem látják, hogy most ezt biociddel kezelték, vagy sem. Tehát a címkézés az az első elem mindenki számára, mert ez tudja biztosítani azt, hogy nyomon kövessük a terméket. Aztán a biociddel való kezelés, meg a, ott, ott az engedélyezés száma fontos, fontos a környezetvédelem szempontjából, és hát hangsúlyozni kell, hogy ez a versenyképesség kérdése is, mert Európában a gyártók, fogyasztói cikkek gyártói, és ö, sok olyan anyaga dolgoznak, ami nem igazolt, és hát ezt mindenképpen biztosítani kell. Lehetnek olyan gyártók harmadik országokban, akik még nem engedélyezett termékeket használnak, lehet, hogy ezek nem annyira drágák vagy olcsó áron kaphatók, és nagyon boldogan exportálják ezeket olcsó bárakon de hát nagyon fontos, lényeges a címkézés, és hát aztán a végrehajtása. Ez minden jogszabálynál így van, és ez egyetemen tagállami hatáskör, ez nem jelenti azt, hogy nem kell segítenünk abban, hogy ö, nagyobb legyen a, a tájékoztatás szintje, meg jobban figyeljenek, ö, és például a játékszerek biztonsága. Szóval sok más kérdés volt, amit már ellenőriztünk, és amit ellenőrizni kell a közösség határait. De ebben az esetben talán az lenne hasznos, hogyha a vám szerveket mind-mind riasztanánk, hogy figyeljenek, mert jelenleg nem hatékony a munka, és lesz egy fórum az EK-n belül éppen a végrehajtással kapcsolatban, és szeretnénk biztosítani, hogy ez jól működjön. És hallottam, illetve veszem a jelzést, hogy lassan hagyom abba, azt hiszem, hogy ez egy olyan rendelet lesz, ami biztosítja a megfelelő egyensúlyt a környezetvédelem és a költségcsökkentés között, úgy, ahogy azt szeretnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és biztos vagyok, hogy lesz majd módunk még ezt a dokumentumot megvitatni, de ez egy nagyon jó vita alap volt. És akkor most adjam meg a szót először Szátori asszonynak, és aztán pedig a, különösen a menetrenddel kapcsolatban, és talán még van néhány percünk, mielőtt befejezzük a munkát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian elégedettek lehetünk a mai vita alapján, ugyanis mindenki számára világossá vált, hogy mi vár ránk, illetve mi mit várunk el ettől a jogszabálytól, és mi az, amit mi fontosnak tartunk. Köszönöm a hozzászólásokat. A menetrend az a következő. Január 25-26 lenne a meghallgatás, ami pedig a tervezet elkészítésének a határideje fordítása mindennel együtt február 2-a, és 23-án februárban pedig jön a vita. A, a, 26-án, február 26-áig kell benyújtani a módosító indítványokat, március 16-án jönnek a módosítók, amelyeket megvitatunk, március 17-én szavazunk, <clears throat> és azután április 6-7-én szavaz az NV, és aztán májusban a plenáris. Ez lenne a menetrend, de hát azt hiszem, hogy itt még van időnk bőven arra, hogy megvitassuk a kérdést, és azt hiszem, hogy ez a vita a klászasszonynal egyeztetve semmiféle problémát nem fog felvetni, és az együttműködés biztosított a bizottsággal, és világos, hogy ez működik, és nagyon sokan fognak még valószínűleg visszatérni ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szátori asszony, hogy elmondta nekünk ezeket a az összefüggéseket. Nagyon hasznos volt ez az első eszmecsere. A hatástanulmány rendelkezésre áll a titkárságon, és nagyon hasznos lenne, ha megnézné mindenki, különösen a stratégia szempontjából. És hogyha támogatjuk azt, amit a bizottság céloz, hogy jobb legyen a fogyasztóvédelem, akkor felhívom a figyelmet, hogy ez mennyire fontos számunkra, ez a piaci felügyelet, és mennyire fontos ez a vállalatok, különösen a KKV-k számára. Tehát ez egy olyan javaslat, amely <clears throat> mindenképpen a fogyasztók és a vállalatok javát szolgálja egyszerre, és ez egy nagyon jó egyensúlyt biztosíthat, és ez mindig jó, ha sikerül valamilyen jogszabály kapcsán ezt így kiegyensúlyozni, és azt gondolom, hogy Fontos, hogy mi vagyunk felelősek ezért a dossziért. Köszönöm a részvételt, és a következő találkozónkra november 16-án kerül.